Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit a délutáni ülésünkön. Az első napirendi pontunk az Európai Számvevőszék prezentációja, egy külön jelentés az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemről. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem Bettina Jakobzen asszonyt, és Michael Bain urat, akik részt vesznek a mai eszmecserén. Először meg is adom a szót Jakobsen asszonynak, és utána megnyitom a vitát. Jakobsen asszony, üdvözlöm még egyszer, személyesen is fontos téma ez számunkra, önnek is nyilvánvalóan. Örülök, hogy megszületett ez a jelentés, és figyelembe hallgatjuk. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Köszönöm ezt a lehetőséget. Örülök annak, hogy itt beszámolhatok ma önöknek az Európai Szemvelőszék külön jelentéséről. Az élelmiszer pazarlás elleni harc az Európai Unióban címet viseli ez. A KONT szakbizottságban már beszéltem erről a jelentésről, de örülök annak, hogy még egyszer elmondhatom ezt és örömmel olvastam Biljana Borzán jelentéstervezetét ebben a témában. A prezentációmban röviden felvillantanám a szemvőszék megállapításai közül a legfontosabbakat. Nyilván önök is tudják, hogy az élmiszerpazarlás milyen fontos téma. Ha megengedik, azért emlékeztetnék arra, hogy gazdaság és környezetvédelmi szempontból milyen jelentőséggel bír. Egy olyan elismert problémáról van szó, amely a napirenden az elmúlt években egyre fontosabb témává vált. A beszélések szerint az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer kb. harmada eh, el, harmadát elpazaroljuk. Az Európai Bizottság beszélései szerint az Európai Unióban évente 88 millió tonna élelmiszert dobunk ki. Ez az élelmiszerlánc egészére igaz egyébként a termelés, feldolgozás, kiskereskedelem és a fogyasztás szintjén is, nek óriási gazdasági és környezeti költségei vannak. Az ENSZ becslései szerint évesen, éves költsége mindennek az élelmiszerpazarlásnak 1700 milliárd amerikai dollárt tesz ki globálisan. Nem kevés pénzről van tehát szó. Nincsen köz, mindenki által elfogadott mm, fogalom meghatározás arra, hogy mit értünk élelmiszer pazarlás alatt, így nagyon nehéz azt mérni és figyelmel követni, hogy mennyi élelmiszer pocsékolunk el. Nincs olyan viszonyítási érték sem, amihez képest megállapíthatnánk azt, hogy mik a célkitűzések, illetve hogyan lehet ehhez képest javulni. A parlament, a tanács, a bizottság és a tagállamok mind kifejezték a szándékukat, hogy szeretnének felépni az élelmiszer pazarlás ellen. A szemüsztik jelentése és a Borzán jelentés tervezet hm, szorosan illeszkedik egymáshoz. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Bizottságnak nagyobb szerepet kell játszani az élelmiszerpazarlás elleni harcban. Talán együtt fel tudjuk szólítani a bizottságot arra, hogy tegyen többet ezen a téren. Azt vizsgáltuk, hogy az Európai Bizottság mennyiben járul hozzá egy erőforrás hatékony ellátási lánc létrejöttéhez és az élelmiszerpazarlás elleni harchoz, felépéshez. Politikai nyilatkozatokat tett a, a bizottság, eb, ezeket értékeltük, és utána megvizsgáltuk, hogy a meglévő szakpolitikákon belül milyen mozgáster van a bizottságnak, mit tehetne. Mire jutottunk a jelentésünkben? Mik a megállapításaink? Alapvetően összességében az az üzenet, hogy az Európai Bizottság hatékonyan nem lép fel az élelmiszerpazarlás ellen, illetve a jelenlegi kezdeményezéseket és szakpolitikákat hatékonyabban fel lehetne használni annak érdekében, hogy e, ezt a problémát megoldják. Potenciális javulásra lehetőség van enélkül is, hogy új finanszírozás vagy szakpolitika e, keresnénk. A jobb koordináció a bizottságon belül, illetve a bizottság és a tagállamok között már önmagában sokat segítene. Azt arra jutottunk, hogy az eddigi fellépés nem volt folyamatos, és igencsak elszórt volt, és hogy nincs egy elfogadott unió szerte elfogadott élelmiszerpazarlás elleni stratégia. Annak ellenére, hogy ez eléggé napirenden szerepelő kérdés, az Európai Bizottság nem tűnik túl ambiciózusnak e tekintetben, nincs közös definíció, nincs közös referenciaérték, így nagyon nehéz megállapítani, hogy mihez képest akarunk javulást legyen, és mennyi javulást. Olyan szakpolitikai területek vannak bőven, amelyek az élelmiszer lánc szereplőinek a mm, viselkedését befolyásolhatják, ugyanakkor feltűnő volt a hatástanulmányok hiánya ezen a téren. A legfontosabb szakpolitikai területek, például a közösségi agrárpolitika fontos szerepet játszhat, és nagyobb mértékben fel lehetne használni az EMSZ pazarlás elleni harcban. E kontextusban ö, ö, hangsúlyozom, hogy, hogy a szemvevőszék sajnálatát fejezik ki a tekintetben, az Európai Bizottság és főként a DG Agri a, főként a, prime, a primer ágazatban, tehát a gazdákra vonatkozóan nem tett igazából semmit azért, hogy az émszer pazarásán fellépjen. Borzan asszony jelentése is hangsúlyoz, hogy nem csak a kereskedőknek és a fogyasztóknak van ezen a téren felelőssége, az élelmiszer pazarlás elleni harc nem csak az élelmiszer hulladék dimenziójában megoldandó probléma. Az élelmiszer adományok kérdése is szerepel a jelentésünkben, hiszen így jelentősen lehet csökkenteni az élelmiszer pazarlást, ahogy azt a tervezetben Borzan asszony is hangsúlyozza, ugyanakkor ennek még számos akadálya van, amely korlátozza az élelmiszeradományokra vonatkozó lehetőségeket, se nem következetes, se nem világos mindaz a jogi keret, amit alkalmazhatnának, és hát az értelmezések tekintetében is nagyok a különbségek. Mit javasolt tehát a számvevőszék? Nos, ahogy azt már említettem, a bizottságnak kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy együtt fellépjünk az élelmiszer pazarlás ellen, a tagállamokkal karöltve. Több javaslatot, ajánlást is teszünk a jelentésben, amely szerintünk hatékonyabbá tehetni ezt a harcot. Lássuk őket szépen sorban, először is. Az Európai Uniós élelmiszerpazarlás elleni stratégiát meg kellene erősíteni, nagyobb koordinációra van szükség. A kezdeti lépéseket tovább kellene vinni, az előttünk álló évekre vonatkozóan egy cselekvési tervet kellene kidolgozni. Másodszorban a különböző szakpolitikák koordinációja eh, keretében azt kellene elérni, hogy az Európa Bizottság a hatástanulmányokba is beépítse az élelmiszer pazarlás szempontját. Harmadsorban az élelmiszer adományok lehetővé tételével az Európai Bizottság például, hogyha a meglévő jogi rendelkezések értelmezésére vonatkozó ajánlásokat kiadna, tisztázna ezeket, akkor nem képezni mindez az élelmiszeradományoknak az akadályát, tehát fel kellene azt is vizsgálni, hogy hogyan lehet megkönnyíteni az élelmiszeradományokat. Köszönöm az Európai Bizottságnak az együttműködést az audit során. Úgy tűnik, hogy elkötelezettek annak irányában, hogy javuljanak ezen a területen. Itt az ideje annak, hogy megmutassa az Európai Bizottság, hogy komolyan gondolja, amit ígért az új platformok, az új kezdeményezések, ez minden szép és jó, de hogy amíg nincs egy uniós szintű definíciónk az élmiszer pazarlásra és az élmiszer hulladékra, nincsenek határértékeink, referencia értékeink, és így meghatározott célkitűzéseink, attól tartok, hogy egy-egymást követik majd az elszalasztott lehetőségek a jövőben, ez óriási kár lenne, nem csak a polgárok, hanem mindannyiunk szempontjából, a jövő generáció szempontjából is. Köszönöm Billiana Borzánnak, egy kiváló tervezetet tett le az asztalra, és kérem, hogy önök is gyakoroljanak nyomást a jövőben és az Európai Bizottságra, hogy legyenek ambiciózusabbak ezen a térnek. Köszönöm a figyelmüket, most pedig szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm elnök úr, asszony. Since uh, you mentioned, uh... Köszönöm szépen. Borzan képviselőt ön is megemlítette. Kérem, hogy mutassa be a saját kezdeményezési jelentést. Köszönöm szépen. Jakobzen asszonynak szeretnék szenetet mondani az ösztönző munkáért, és igyekszem kitérni arra, amit ön mondott a mai napon. Az Európai Unió a világ egyik legfejlettebb közössége, és morális és gazdasági kötelezettségünk, hogy csökkentsük évről évre az élelmiszer hulladék mennyiségét. Itt azt is látni kell, hogy egy forrásokra, erőforrásokra van szükség az termeléshez, nyilvánvalóan vízre, talajra és egyéb értékes nyersanyagokra, vannak becslések, melyek szerint az EU-ban 88 millió tonna élelmiszer kerül hulladékba. Ez ö, ö, jó részt a háztartásokra vezethető vissza, 12% élelmiszerek, aztán a mezőgazdasági területen is történik, és jelentős számban a kereskedelemben hogyha szembe akarunk szállni a hulladék keletkezésével, akkor csatlakoznék a számőszékhez. Köszönöm nekik ezt a kiváló és átfogó dokumentumot. El kell, hogy mondjam, hogy a közzététel időzítése valóban jól sikerült, mert hogyha a parlamenti jelentést nézzük meg, az is itt az ideig megszülesen meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk folytatni a saját jelentésükön. A számbevőszék természetesen pozitív befolyással van a parlament munkájára az pazarlás kérdésében. Az EU ténylegesen hozzájárul le az élelmiszerlánc pazarlásmentes működtetéséhez. Így azt látjuk, hogy pillanatilag ez még nem működik igazán jól, de a jelentésben olyan módszereket hangsúlyoznak, amelyek révén az idevágó szakpolitikánkat jobban meg tudjuk oldani. És eh, Jakobzen azt is hivatkozott arra, nincs szükség feltétlenül új kezdeményezésekre ahhoz, hogy javuljon a helyzet, vagy több közpénzre, Sokkal inkább arról van szó, hogy a meglévő szakpolitikakat kell jobban összhangba hozni, az együttműködést erősíteni, és egyértelmű intézkedésekre van szükség. Mit tudjuk csökkenteni a mennyiséget a hulladék esetében? az élelmiszer hulladék csökkentése politikailag egyre fontosabbá válik, és van itt egy ambiciózus szintje az Európai Bizottsági munkának, és azt látjuk, hogy sikerült csökkenteni bizonyos területeken a hulladékot, de az eddigi megközelítés töredezett volt, és nem volt igazán hatékony. Hogyha megnézzük, különböző okok merülnek fel, és különböző korlátokat látunk, de és hát lehetőleg egyszerűen kell a hozzáférést biztosítani, mert különben a hulladék mennyisége növekszik. Miért létezik ilyen nagy mennyiségű élelmiszer hulladék? Nagyon bonyolult a válasz. A mezőgazdaságban dolgozók nehezen tudják eladni, a termékeket gyakran kint hagyják a földeken ott megy tönkre, a feldolgozás során is eltűnik, aztán a kereskedelem nem tudja eladni, megfelelő módon, és nem tudja felajánlani sem adományként, vagy túl bonyolult ez nekik. A polgárok megveszik az árut, de időnként eldobják. Azt látjuk, hogy minden egyes szakaszban hozzá lehetne járulni az élelmiszer hulladék mennyiségének csökkentéséhez leg, ho, ho, például komposztálni is lehetne, energiát lehetne belőle állítani végső esetben, ha már semmiképp sem alkalmas ember, illetőleg állati fogyasztásra. Ehhez természetesen egy koordinált szakpolitikára van szükség, helyi, regionális és nemzeti szinten egyaránt, és be kell vonni az összes érintett pillanatnyilag. 52 jogszabály vonat vonatkozik erre a területre, amely az élelmiszer hulladék mennyiségét befolyásolja. Most erről lehet vitatkozni, hogy ez pozitív vagy negatív, és 29-ből 29 irányel van, 10 határozat és jó néhány rendelet is. A mezőgazdasági szaktorban, tehát a halászatban, adózás is érint van, kereskedelmi politika, tehát számos területen kell fellépni, és úgy gondolom, hogy az érintett szabályozás vagy ajánlások területét számos felvetés érinti, amit én itt említek, és vannak olyan területek, ahol nem elegendő a szabályozás. Itt a bizottságnak és a tagállamnak pozitívan kell fellépnie, pozitívan befolyásolnia a területet. Azokban a módosítókban, amelyeket összeállítottam a szocialista kollégákkal, azt az e, e, tényt érintjük, hogy a fogyasztók e, nem fizetik a hulladék értékét ki igazán. Itt mindenképpen szükség van arra, hogy tudatosítsuk a polgárokban, hogy mi történik, és a tisztességes kereskedelem, a trade is szerepez kell, hogy jusson erőteljesebben. Itt van egy jogi hatásvizsgálat is a bizottság részéről, amely megpróbálja felmérni, hogy milyen hatással jár a közbelépés ezen a területen. A tagállamokat megkérjük, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban használják fel ezen a területen, például a vidékfejlesztésben, hogy csökkentsük a hulladék keletkezését. Az számbevőszék ajánlásának nagy része bekerül a mi dokumentumunkba egyébként tartalmilag. Én mindenképpen hivatkoznék arra, hogy szinergiahatás jöhet létre a két intézmény fellépések között. Összefoglalva tehát először is szeretnék gratulálni a számvőszék csapatának, amely ezen dolgozon, Bettina Jakobzen asszonynak, nagyon hasznos és a legjobb időben született dokumentumról van szó. Köszönöm szépen Borzon asszonynak. Viki asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a számbevőszéknek ezért a tanulmányért, mert ahogy mondta kollégám is, hogy nagyon aktuális, időszerű, mi is erről a, ezzel a témával foglalkozunk és tulajdonképpen hangú egyetértés van szinte a felvetett témákkal kapcsolatban. De tulajdonképpen az, hogy a élelmiszereknek újra meg kell adni azt az értéket, amelyet fizetnie, bírniuk kellene, mert gyakorlatilag amire nincs szükség, azt egész egyszerűen kidobjuk. Hát ez azt jelenti, hogy az élelmiszereknek nincs értéke. Tehát, hogyha így kezeljük őket, az azt jelenti, hogy az állampolgárokat kell képezni. Információs kampányokra van szükség, tájékoztatásra, hogy az élelmiszer pazarlással szemben felvegyük a harcot, és nagyon sok tagállamban ez szinte nem létezik még sokat beszélt az elsődleges ágazatokról, de nem hallottam a javaslatok között azt, hogy mi a különbség a pazarlás, illetve ugye a veszteség között, mert a gyártás során is nagyon fontos erre odafigyelni, az ott egy fontos elem. Tehát gyakorlatilag nem mondhatjuk azt, hogy a gazdák azért pazarolnak, hogy pazaroljanak. Én is egyébként gazda vagyok, és nem azért termelek, hogy kidobjam az élelmiszert, hanem azért, hogy az embereknek élelmiszer biztosítsak. Tehát azért három év elteltével egyébként létrehoztam egy olyan szervezetet, amely össze, ami kapcsolatot vesz fel, a teremt a gazdák, illetve az élelmiszer látszok között, azért, hogy azokat az élelmiszereket, amiket nem tudnak eladni, eljutathassuk a rászorulóknak, akik viszont nem tudnak maguknak élelmet vásárolni és aztán figyeljünk oda az európai politikára. Ne várjuk a kaptól azt, hogy ezt a problémát megoldja, mert nem erre találták ki, hogy az élelmiszerpazarlással szemben a harcot fölvegye. Tehát a közös agrárpolitikának más a feladata. Az egy dolog, hogy az ember erre odafigyel, és célkitűzést alakít ki belőle, de ne a kap célkitűzése legyen ez, mert akkor rossz helyen folytatjuk a harcot. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm, Skrölek úr következik. Mrs. Krelek. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. Élnék is vele. Először is a zöldek frakciójának nevében. Köszönetet szeretnék mondani a számvevőszéknek. Kiváló jelentést készítettek ügyben. Én vagyok a körforgásos gazdaság témájáért felelős előadó, és hát nem a kezdtük a munkát e témában. Úgy érzem, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy az Európai Unió hatékonyan fellépjen az élelmiszer pazarlás ellen. A jelentés a számvőszék jelentésre mutat, hogy az Európai Unió messze nem hatékonyan végzi a munkáját ezen a téren, az Európai Bizottságnak is bizony van még javítani valója. Sajnálom, hogy az Európai Parlamentben itt ülő kollégáim is bizony hát eléggé passzívak ez ügyben, és akkor még finoman fogalmaztam. Az élelmiszer pazarlás és az élelmiszer hulladék problematikája sajnos módon igen ritkán kerül ö, asztalra, annak ellenére, hogy ez az egészségünk szempontjából is nagyon fontos következményekkel járna. Nem, miért mennénk szembe a józan észsel, miért pazaroljuk, pocsékoljuk az élelmiszert. Ráadásul ez egy etikai kérdés is, amit bizonyos etikai szempontokat sem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül. Ezért örülök annak, hogy eh, foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a körforgásos eh, gazdaság eh, kérdését is össze kell ezzel mindenképpen kapcsolni, de hát először is jó lenne megállapodnánk, hogy mit értünk élelmiszer pazarláson, ugye? Hát amíg ilyen definícióval nem rendelkezünk, addig nagyon nehéz lesz bármit is eh, tenni. Kérdezem a számvevőszék képviselőjétől, eh, mi az önök eh, javaslata, hogyan tudnánk ezt igazából a napjog nagyobb mértékben napi tűz. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a számvevőszéknek is a jelentést. Egy sokrétű, bonyolult problémáról van itt szó az élelmiszerpazarlásnál, és azt gondolom ott kezdődik a probléma, hogy nincsenek tisztességes definíciók erre a területre. Számos kolléga felhívta a figyelmet erre, mi a pazarlás, mi a veszteség én sem gondolom, hogy a gazdák szívesen pazarolnák az élelmiszert, hiszen ezzel jövedelem csökkenésre számíthatnak. Nyilvánvalóan van egy természetes betakarítási veszteség, de talán a statisztikusok adott esetben tárolási veszteségekkel is számolnak, vagy adott esetben gombák, károkozók is előfordulhatnak, rovarok. Tehát először tisztán ide tartozik ez is, például először definiálni kell a veszteségeket adott esetben, mint mondtam. Tehát ha már pazarlásról beszélünk, most idézőjelme egyelőre az el, elsődleges termelésben, tehát nem tudjuk, miről beszélünk valójában, vagy én legalábbis nem értem pontosan. Szeretném aláhúzni, hogy itt persze nem csak a magángazdaságokról van szó, akik felelősek, vagy a kereskedelemről, nem csak ők felelnek az élelmiszer veszteségekről, de azért 53%-ban el kell, hogy mondjuk, hogy a magánháztartások felelősek, ott okozzák ezt. És ott megmutatkozik egy össztársadalmi probléma, amiről már időtlen idők óta vitatkozunk itt. Az emberek túl keveset tudnak az élelmiszerekről napjainkban. Mi is az az élelmiszer? így nem ismerik ezt az élelmiszerek nagy változatosságát, számos háztartás ezt nem is ismeri, mert már nem is főznek oda-haza, és ebből adódik, hogy más társadalmi problémák is felmerülnek, így például az elhízás. Továbbra is azt gondolom, hogy a tagállamok átaludták a dolgokat. Egyébként pedig a a egészségbiztosítók is, meg aztán a fogyasztók mm, felvilágosítása az élelmiszer értékéről, erre kéne ügyelni, hogy mit ér egy élelmiszer, hogyan bánjunk vele. Ezt, ezzel el kell érni a fogyasztót. Az emberek nem tehetnek arról, hogy nem tudnak semmit. Nincs meg az a kapcsolat a mezőgazdasághoz. Az európaiak 80%-ban városokban él, ezért hiányzik ez az alapvető tudás, és hát ha az óvodában, iskolában ezt nem nem tanulják, honnan tudnák. Itt kell aktívá válni a tagállamoknak, és ebben kéne segítenie az Európai Bizottságnak, amikor a legjobb gyakorlatokról beszélünk, a gondolatok cseréjéről beszélünk. Ez egy fő felvetés, szerintem ez egy fontos dolog. Hiányzik ez a fajta képzés, és ha sikerülne a tagállamokban az ezzel kapcsolatos nevelést javítani, eh, hogy tudjunk többet az élelmiszerekről például, és ezt jobban rögzíteni a társadalomban, akkor az eltarthatóság is eh, számítana, vagy a fogyasztásra való alkalmasság dátuma. Ez nem is lenne nagy baj, ez egy nagy baj mm, pillanatnyilag, mert sok fogyasztó azt se tudja, mivel foglalkozik, amikor inkább kidobják az élelmiszert, mert van rajta valamilyen dátum, miközben ez az élelmiszer akár még nagyon hosszú távon is élvezhető lenne. Úgy gondolom, hogy a legjobb gyakorlatok cseréje a tagállamok között tényleg segítene. És nem tudom, hogy egy újabb platform megalapítása többet segíte. Ezt talán lehetne másképp is. Thank you. I put a discreet sign of a star after two minutes, so... Két perc után már jelzem, és jeleztem is. A következő vitákon kérem, mert tartsák be ezt, ezzel le is zárom a hozzászólók listáját. Krupa Parancsoljon. Két percben. Köszönöm szépen ami az élelmiszer pazarlást illeti. Ennek az okai szerepelnek a dokumentumban, vannak módosítóim nekem is. Az élelmiszer minőségről szeretnék beszélni. Az élelmiszer minősége romlik különböző alternatív orvoslással foglalkozó tanfolyamok vannak Lengyelországban, és azt mondják, hogy nem lehet húst tenni, és nem lehet csirkét tenni, mert antibiotikumokkal tömik az állatokat. Azt is hallottuk, hogy a pulykamelben is antibiotikum maradványokat találnak, mert inekciózzák őket, aztán élelmiszer kiegészítők, megtaláltok egyébként a növényvédőszerek maradékai is, amit még hangsúlyozni szeretnék Lengyelország kapcsán, nálunk írt is erről a sajtó ott van az élelmiszer hamisítás. És ez egy lukratív üzletág, ezt tudni kell rólam. Itt tenném fel aztán a kérdésemet a pénzbüntetések kapcsán. Mi történik ezen hamisítókkal? Nagyon alacsonyak ezek a büntetések, ahhoz képest, hogy mekkora nyereséget lehet bezsebelni az ilyen eljárásokkal. Ezért teszem fel a kérdést. Lehet, hogy túl liberális a jogrendszerünk, nincsen ellenőrzés ezen a területen. A lengyel sajtóban eh, azt eh, olvastam, hogy gyakorlatilag a címkéket is bírálni lehetne állandóan, mert a címkéket is hamisítják. Minden, ami a címkén van, az hamis. És eh, emlékezzünk még a 90-es évekre, én emlékszem, a, már akkoriban is történt élelmiszer hamisítás, és nem vettem meg a szalámikat, a felvágottat, mert két-három nap után nem lehet elfogyasztani. És a kérdés most európai szinten tudnánk ezt szabályozni a lengyel gazdákat nézve, milyen keveset kapnak az élelmiszerért, de a boltban az élelmiszer nagyon drága. Egyszerűen azért, mert hol hosszú a közvetítők láncolata. Lehet, hogy itt kéne kezdeni orvos vagyok, és nem jogász, ezt már hangsúlyoztam, de nekem úgy tűnik, hogy ezt valahogy meg kéne változtatni és javítani a helyzetet. Persze hát az összes téma is igaz lehet, de a módosítőm a témát beterjesztettem. Thank you very much. Mr. Florent. Ja, bei allem Respekt an die Ärztin aus Nagyra becsülöm a lengyel orvosnőt természetesen. Ezek a panaszok, elnézést, ezt Varsóban kéne elmondania mert ott tudja ezt megváltoztatni, és vagy minket kérdez, hogy európai törvényt kérjünk, ugye, hogy mi egy európai törvényel védjük meg önöket a saját kormányoktól, de akkor ezt így kell megfogalmazni, és akkor megtesszük, igen, tisztelt előadó, azt, hogy köszönöm az elvégzett munkát, itt hallom a bizottságban, plegykálnak róla, mondják, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság a legutóbbi ciklusig kézbe tartotta ezeket az ügyeket ebben a kérdésben. Aztán a bizottság eh, soraiban egy eh, hölgy eh, nagy befolyása rendelkező hogy azt mondta, ezeket most kiszorítjuk, és átkerül az egész a Szankóhoz, a főigazgatósághoz és a környezeti kérdéseket, amelyeket már a Környezetvédelmi Bizottság feldolgozott, vagy az ottani részleg feldolgoztak, ez nem is veszik majd figyelembe. Tehát mindenkit figyelembe vesznek, csak éppen nem a környezetvédőket. Van-e valamilyen vita az Európai Bizottságban erről, vagy van-e erről információjuk? A frakciómat illetően a két hölgy olyan sok mindent mondott a pazarlásra az élelmiszer területen, nem tudom ezt kiegészíteni. És mit szeretnék mondani, van egy kereskedőm, az a McCain, azt mondja, minden, ami három centiméternél kisebb, arról azért nem fizetünk. Ezt mondja a termelőknek, de a statisztikában ez veszteségként merül fel. De én nem tehetek mást, ugye, mert a három centis krumplit be kell szednem, mert különben ott van a mert aztán következő évben ott nő megint, ha akarom, hanem aztán van a tisztítás díja, aztán a, az ártalmatlanítás díja, a mentesítés díja, tehát ha valakit segítene ebben a kérdésben, én szívesen gondoskodnék arról, hogy a multik, a nagy fogyasztók Bizony, most itt a megként említem, akik a McDonald'snak a beszállítói például, és bizony el kell, hogy mondjam, ők nehezítik meg a gazdák életét. Hogyha valami kis apró pont van a burgonyán, amit akár mosás után nem is látnak az, akkor egészen más rubrikába kerül, és olyas valamit kapnak az acskóba, amit már nem is tudják kifizetni az árut. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Röviden szeretnék reagálni a kollégára. A Lengyelországba érkező élelmiszer háromnegyede külföldről jön. De a kontrollt önök végzik az országokban. Voorzitter, in ieder geval eh, een boeiende discussie. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Micsoda érdekfeszítő vita kezd itt kialakulni. Ahogy Karl-Heinz Florenc is elmondta, és az árnyék előadónk Deli asszony is egyébként erre utalt. Nos, amikor a pazarlásról, az élelmiszer pazarlásról van szó, akkor bizony nagyon gyakran ezt még mindig meg lehet etetni a disznókkal, mo, például po, moslék formájában, tehát az élelmiszer maradékot bizony fel lehet használni, ahogy azt mi az én hazámban meg is tesszük. Vagy például energiatermelés céljára lehet használni. A, a, a talajban hagyott a talajban hagyott szója például humusszá alakul, tehát nem teljesen megy kárba. Úgy érzem, úgy érzem, hogy az, a diákokat már az iskolában mindenképpen meg kellene tanítani arra, hogy hogyan, mit vesznek, mit esznek, hogyan főzik ezt meg. Ami pedig a vendéglátást illeti, a vendéglátási ágazatot, Például, hogyha az adagokat is megpróbáljuk valahogy szabályozni, esetleg kisebbek az adagok, akkor kevesebb marad a tányéron, kevesebb megy pocsékba, kevesebbet pazarlunk. Azt hiszem, hogy ugyanakkor nem szabad mindent a legapróbb részletekbe menően szabályozni. Köszönöm szépen, elnök asszony, mert sok mindenről beszéltek itt ebben a témában. Jakobszen asszonynak én is köszönetet mondok, hogy elkészített ezt a jelentést, és azt hiszem világosan bemutatták számunkra, hogy tennivaló akad bőven, és az előadó Borzsán asszony is köszönetet érdemel. Ami az élelmiszerek előállítását illeti, itt hajlamosak vagyunk elfelejteni szerintem, hogy jelentős energiaforrásokat használunk fel, de CO2 kibocsátás sem szabad elfelejteni. Ezek környezeti hatások, amelyekről beszélnünk kell. 50%-os vesztesség is felmerülhet itt, és ezt figyelembe kell venni. A körkörös gazdasággal foglalkozó csomagban kötelezettséget vállaltunk, hogy az élelmiszer pazarlás felét, vagy a fel használt élelmiszer felét megtakarítjuk. Minek a feléről beszélünk valójában? És az, hogy a definíciót meg lehessen alkosni, alkotni lépnünk kell, és enélkül pedig nem tudunk dolgozni ezzel. A kollégáim már felhívták a figyelmet arra, hogy a veszteség és pazarlás, azért óvatos lennék itt. Ugye a sok minden a veszteség alá kerül, ami mondjuk pazarlás. Tehát ha rosszul tároljuk az élelmiszert, az már pazarlás, az nem veszteség de konkrétan meg is kérdezném ebben az összefüggésben, vannak francia kezdeményezések, ott konkrét jogot is alkottak erre vonatkozóan, itt előírják, hogy mi legyen a hulladékkal, az élelmiszer hulladékkal, például a kétering területen, nagy éttermeknél, boltokban, stb. De vannak kezdeményezések Németországban és berlini éttermekben azt szokták mondani, ha valaki nem eszi meg az egész porciót, akkor azt felajánlják, stb. Ez se rossz, és, de hogy lehet az egész EU-ban javulást elérni, és mi az, amit megtehetünk ezen a szinten az egyes dolgokról, a tagállamokon túlmutató módon, és hát a, Dr. Zomer asszony is említette a fogyasztás, fogyaszthatóság, illetve az eltarthatóság dátuma. A EU szinten is gondoskodni kéne arról, hogy kevesebb élelmiszert pazaroljunk. Köszönöm. Dáli asszony. Thanks a lot, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, szeretném én is Jakobszen asszonynak megköszönni, hogy eljött hozzánk, és ezt a nagyon fontos témát megvitathatjuk vele. Megköszönöm Borzán kollégának is hogy ennyire lépést tart a témával, megköszönöm a munkáját. Azért említem önöket mindketten, mert nagyon jó példája most ez az együttműködés annak, hogy két intézmény, két különböző intézmény hogyan összpontosíthat ugyanarra a nagyon nagy jelentőségű témára. Különösképpen azért is, mert a, az élelmiszerpazarlás az nem csak politikai kérdés, hanem erkölcsi kérdés is, és nagyon aggasztó különösképpen amikor azt a jelenséget látjuk, amit említett a jelentésében, és hogy minden európai 180 kg élelmiszert pazarol el minden évben. Tehát ez azért nem vicc. Érdekes volt azt hallani, hogy mondta is a jelentésében, hogy a bizottság nem küzd eléggé az élelmiszerpazarlással szemben, viszont ami nagyon is amit érdekesnek találtam, hogy nem új szabályokat kérnek, hanem a meglévő kezdeményezések jobb végrehajtását. És egy fontos témát említenek, azt, hogy fontos lenne több hatástanulmányt készíteni, az élelmiszer pazarlás elleni kezdeményezésekről, és szeretném, hogyha erről mondana néhány szót, tehát, hogy konkrétan a további hatástanulmányok miben és hogyan segíthetnek bennünket, akár itt a politikai döntéshozatali szinten. Ugye tudjuk a mezőgazdaság, ismerik a mezőgazdaság problémáit, de érdekes lenne az önvéleményét megismerni arról, hogy a mezőgazdasági politikát hogyan lehetne úgy alakítani, hogy mondjuk kevesebb legyen az a kidobott megtermelt élelmiszer, és az a kérdés is felmerül, hogy a elpazarolt élelmiszernek mekkora aránya róható a háztartások számlájára, és hogy az EU-s politikái vajon milyen mértékben tájékoztatják az állampolgárokat. És az adományozást Biljana Borzan is említette, és ön is említette, tehát mondták, hogy, az, hogy ösztönözni kellene, segíteni kellene az adományozást, és nem akadályozni, de konkrétan milyen intézkedésekre gondolnak, amelyek segíthetik az élelmiszer adományozást. Köszönöm még egyszer. Köszönöm, Pedicini úr. Köszönöm. Én is gratulálok az előadónak, és megköszönöm a szembevőszék képviselőinek, hogy eljött. Ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk egyrészt a hulladékcsomagban, a körkörös gazdaság témáját megvitatva is foglalkoztunk ezzel a témával, de egyébként a saját kezdeményezésű jelentésünkben is, amely az élelmiszer hulladékok témáját tegyelta. És ezt már elmondták többször, de fontos ezt hangsúlyozni, hogy 2025 előtt 25, illetve aztán pedig 50%-kal kellene csökkenteni az élelmiszer hulladék mennyiségét. De nagyon fontos a megelőzés, ez alapvető tehát az elsődleges célunk az az, hogy tájékoztatási programokba fektessünk be az iskolákban, és hogy az állampolgárokkal jobban kommunikáljunk, tehát hogy meg tudjuk előzni az élelmiszerpazarlást, és a hulladék hierarchiát kövessük végig, tehát a fel használható, feldolgozható élelmiszerekkel foglalkozzunk, de a prioritási sorrendet állítsunk fel. Tehát mondjuk kezdjük azokkal az élelmiszerekkel, amelyeket emberi fogyasztásra szántak, és aztán később az állati fogyasztásra szántak, illetve a szerves hulladékokkal, és így tovább. Aztán mi legyen azokkal az élelmiszerekkel, amelyeket ugye nem adnak el, legyen, tehát szűnjenek meg a szankciók az adományozással kapcsolatban. Az önök véleménye szerint ez elegendő, ahhoz, hogy ösztönözzük a, az adományozást azon túl, amit már eddig is megtettünk? Köszönöm szépen. Ezzel befejeztük a képviselők körét, akik hozzá kívántak szólni. Most pedig a bizottságnak adom át a szót, Gumbel úr. Thank you very much, Madam Chair, for this opportunity to... Köszönöm, elnök asszony. Uh, outline the committee. Köszönöm, hogy reagálhatok az Európai Bizottság nevében erre hogy hogyan tudjuk az élelmiszer pazarlás elleni harcot hatékonyabbá tenni. Egyrészt a szemőszék és a parlament részéről is eloszlatnám az abbéri kételjeiket, hogy ne lennénk elkötelezettek a e harc iránt. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy horizontális kérdésről van szó, amely számos területet érint. Tisztában vagyunk azzal is, hogy milyen nyilvánvaló előnye van annak, hogyha csökkentjük az élelmiszerpazarlást, nyugodjanak meg ezügyben, nem kell minket meggyőzni. De egyébként nem csak például a halászati területen is egyértelműen pozitív előnyöket kínál ez, termelékenység, produktivitás javulást is hozhat, és a rászorultakat is egy ben tudjuk segíteni az élelmiszeradományokkal. Mindezekkel a célokkal maximálisan egyetértünk, és ezért keresünk egy holisztikus választ erre a horizontális kérdésre. And I can also, uh... Nos, a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagban is próbáltunk ezzel. A DG Sante felelős ezért elsősorban, de a többi uh, főigazgatóság is teljes messzélességgel felsorakozott ezen kezdeményezésünk mögött. Mire van szükség? Hát arra, hogy minden szereplő ugyanígy magáénak érezze ezt a problémát, gondolok a tagállamokra, illetve az élelmiszerlánc szereplőire, és persze a fogyasztókra is. Egy új platformot vezettünk be, többen utaltak erre, a számvevőszéknek erre vonatkozóan voltak fenntartásai, vagy vannak fenntartásai, hogy ez-e a legjobb eszköz arra, hogy felvegyük a harcot az élelmiszer pazarlás ellen. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy az Európai Unió szintjén történő felépés komoly hozzáadott értéket képvisel, és az eddig végzett munka a fórum keretében eddig folytatott eszmecsere nagyon ígéretes, úgy érezzük, hogy érdemes ezt mindenképpen folytatni. A cselekvési terv több területet is felölel, olyan, az olyan területeket, amelyek kapcsán önök is elmondták, hogy fontos odafigyelni. Először is mit értünk élelmiszer pazarláson? Nos, nagyon nehéz elében menni ennek a kérdéskörnek, de a hulladék keret irányán felülvizsgálat egy újabb kiváló lehetőség lesz arra, hogy minden érintett intézmény véleményt nyilvánítson ezügyben, és talán ott egyértelmű fogalom meghatározásra is sor kerülhet. Érdemes az egész élelmiszerláncra vonatkozóan egyszer s mindenkorra megállapítanunk, hogy mit értünk élelmiszer pazarláson és élelmiszer hulladékon, hogyan tudunk referenciaértékeket, kiindulási pontokat megállapítani nem 2050-re akarunk 30%-kal csökkenteni, hanem 2030-ra 50%-kal, tehát ambíciónak nem vagyunk ilyen, azt hiszem ezt nyugodtan mondhatom. Természetesen a hulladék, a, a ter, élelmiszer hulladék helyzet folyamatos figyelemmel követésre is szükség van. uh a jogi keret, a meglévő jogi keret az élelmiszeradományok tekintetében nagyon sokfajta értelmezésre ad lehetőséget. Maguk az érintettek és a tagállamok is másképp-másképp eh, értelmezik ezt. Ez gátolja az élelmiszer adományokban rejlő lehetőségek kihasználását. Úgy érezzük, hogy az áfa összetevőről folyó vita, és előbb-utóbb talán lezárul, és akkor elő, ezzel előre, előmozdíthatjuk ezt az egész területet. Van egy kísérleti projekt is, amely a már bevált gyakorlatok megosztására vonatkozna. Azt hiszem, hogy ez is hasznos lehet. Fontos, hogy az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek állati takarmányozásra történő felhasználását eh, ne eh, gátoljuk, ne akadályuk, hiszen így is nagyon sokat takaríthatnánk meg. Azt hiszem, hogy hasonlóan gondolkodunk az ügyben is, hogy milyen hatása lehet a fogyasztók viselkedését, hogyha megpróbáljuk befolyásolni, alakítani, hogy hogyan például, hogy milyen lejárati dátumot pecsételünk egy termékre, ez is nagyon nagy különbséget jelenthet. Szeretnénk ezügyben is minél nagyobb tudományos háttérrel, illetve tapa begyűjtött tapasztalatokkal rendelkezni természetesen azt sem hagyjuk figyelmen kívül, hogy ezen a területen bármit is teszünk, az nem kérdőjelezheti meg azt, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonságot kell garantálnunk az Európai Unióban. Ez azonban nem annyira könnyű, mint hogy az ember gondolná. Az Európai Bizottság élelmiszerlánc mentén történő hivatalos ellenőrzéseire vonatkozóan olyasmi, amit önök közül többen is üdvözöltek, remélem, hogy ez minél hamarabb a mindennapokban is komoly javulást hozhat. Önök úgy tűnik, hogy valóban komolyan gondolják ezt a kérdést. Tudjuk, hogy további erőfeszítéseikre van szükség, hogy meg kell kettőznünk erőinket, erőfeszítéseinket ezen a téren, de hát megígérhetem, hogy ezt megpróbáljuk. Köszönöm. Köszönjük. Visszaadom a szót Jakobsen asszonynak, hogy esetleg a felvetésekre reagáljon. You have uh, the possibility to react to them. Parancsoljon. Igen, köszönöm elnök asszony. Tényleg valóban roppant érdekes volt ez a vita. Ahogy hallottuk, Olyasmi ez. Nagyon sok javaslat, vélemény elhangzott azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet leghatékonyabban felvenni a harcot az élelmiszer pazarlás ellen. Ezt a kérdést egyébként én is földobtam a prezentációban, de a veszteségek ről beszélve, a közösségi agrárpolitikával összefüggő ez kérdés. A közelgő felülvizsgálat során is érdemesnek tartjuk megvizsgálni azt, hogy a közösségi agrárpolitika és a primér ágazat hogyan járulhat hozzá a veszteségek csökkentéséhez, az élelmiszer veszteség csökkentéséhez. Gondolok itt persze elsősorban a betakarítási és szállítási veszteségekre. Úgy érzem, hogy minden szakpolitikában van még javulási esély. Felmerült az a kérdés is, hogy a hatástanulmány hogyan végezhető el. Nos, az audit során azt láttuk, hogy a vidék fejlesztési eh, forrásokkal tudjuk a veszteséget csökkenteni és a gazdák nyereségét növelni. Érdemes tehát végig gondolni, hogy a veszteségeket pazarlást hogyan tudjuk csökkenteni. So that would be a task for the commission to take in... hogy a közösségi politikákat hogyan tudjuk ehhez a célhoz igazítani. Ezek ugye szorosan illeszkedő kezdeményezések, ezeknek kell a megfelelő struktúrát megtalálni, megteremteni. A definíció, illetve leginkább annak hiánya is felmerült, úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy egy közös fogalom meghatározásról megegyezzünk, megállapodjunk. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljait mi is magunk tettük. Itt a 12 per 3-asra gondolok elsősorban, amely azt a célt tűzi ki maga elé, hogy az egyfőre jutó élelmiszer pazárlást eh, felére csökkentsük Ehhez, illetve ezt 2030-ra szeretnénk ezt az 50%-os csökkentést elérni. Én egy egyszerű auditor vagyok, de hát bennem is felmerül a kérdés, mihez képest, mi a kiinduló pont, mint a, mi a hivatkozási érték. Bárki a hasára üthet, és azt mondhatja, hogy hoppá, 30%-kal csökkentettük a, eh, az élmiszer hulladékot. De hát kérdezek vissza, igen, de mihez képest. A tagállamoknak is nagy a felelősségük ezen a téren, illetve az Európai Uniónak nem csak az Európai Bizottságra kell, tehát ez ügyben újra mutogatni. A élelmiszer pazarlás kérdése jobb lenne, hogyha nagyobb figyelmet kapna. Azt hiszem, hogy persze a bizottságra és a tagállamokra lehet nyomást gyakorolni, de hogyha az Európai Bizottság különböző figazgatóságai kicsit szorosabban együttműködnének, az komoly javulást hozhatna. A tagállamokban vannak helyi kezdeményezésekre bevált példák, például az élelmiszerbank, vagy a jótékonysági élelmiszer adománygyűjtő szervezetek. Ez olyasmi, aminek a terén azt hiszem nagyon sokat tanulhatnánk egymástól a meglévő jogi kereteken belül is nagyon sokat tehetünk. Nem kell új jogszabály, a meglévőkön belüli lehetőségeket próbáljuk először kihasználni. De hát abban sem vagyunk biztosak, hogy mit, mi a mozgásterünk, mi az, amit megtehetünk. Felmerült a kérdés, hogy milyen jogi korlátjai vannak ennek a területnek. Egy-két példát hoztunk erre például az élelmiszer áfa tartalma, where the member states have, have uh, consistently asked uh, a tagállamok következetesen azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy tisztázzuk, hogy az áfát hogyan lehet az adományozott élelmiszerekre alkalmazni. Hogy erre is kell áfát kivetni, vagy ezt kivesszük az áva, áfa körből, anélkül, hogy sértenénk az áfa irányelvet. Az élmiszer higiéniai jogszabályok tekintetében nincsen konkrét definíció arra vonatkozóan, hogy az élelmiszerbankokat, illetve a, a, az ilyen adománygyűjtő szervezeteket minek tekintjük. Hogyha ezt üz, ha a vonatkozó törvény hatája alól kiveszik őket, nyilván nagyban megkönnyítjük a dolgukat. Azt hiszem, hogy ezt nem kell túl magyaráznom. Végezetül, ez egy külön jelentés, amelyet külön felkérésre végeztünk. Általában az az eljárás, hogy egy, ilyenkor pár év múlva megvizsgáljuk, hogy az Európa bizottsága az ajánlásainkat mennyire valósította meg. Tehát pár év múlva lesz egy follow-up jelentés, amelyben azt tekintjük meg, hogy az élelmiszer pazarlás terén javult a helyz, avagy esetleg süket fülekre talált mindez, amit leírtunk, papírra vetettünk itt. Nagyon remélem, hogy nem így lesz, és remélem, hogy pár múlva arról számolhatunk már be, hogy nagyon komoly javulást értünk el az Európai Unióban ezen a roppant fontos területen. Ennyit szerettem volna elmondani, de hogyha gondolják, akkor jövőben még szívesen tárgyalok erről a témáról önökkel. Köszönjük, mondja az elnök, köszönjük, hogy itt volt velünk ma délután. Jó utat haza Luxemburgba. We move to our next uh, item on the agenda. Következő napi rendi pontunkra térünk rá. Eszmecsere a bizottsággal a madár és élőhelyvédelmi irányelvek refit értékeléséről. Üdvözlöm főigazgató urat, Crespo, Gerhard Crespo urat, és azt hiszem, rögtön meg is adom neki a szót, elnézést kérek a késlekedés miatt, nagyon sok érdekes kérdés merült fel az előző témával kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy az ön témájával kapcsolatban is ugyanez lesz a helyzet. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, nagy örömmel vagyok itt, hogy tájékoztassam önöket, beszámoljak arról, hogy hol tartunk a madár és élőhelyvédelmi irányelvek felülvizsgálatában ez a szakbizottság nagyon szorosan figyelemmel kísérte a munkánkat, a parlament mindig is támogató volt, és szeretném elmondani, hogy most a, hol tartunk, mik a következő lépések, és természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre is, tehát lesz lehetőség eszmecserére. diával szeretném megkönnyíteni az előadást, úgyhogy ezeket a diákat kivetítem önöknek. Azt hiszem a kiinduló pont az senkinek nem meglep meglepetés, a biodiverzitási stratégia problémás. Az a célkitűzés, hogy állítsuk meg a biodiverzitás csökkenését, elvesztését 2020-ig ez sajnos veszélyben forog. Európában túl sok faj és túl sok élőhely esetében számolhatunk be negatív tendenciáról és a kezelt helyszínek csak 50%-a rendelkezik megfelelő menedzsmenttervekkel, a tengeri Natura 2000 hálózat még mindig nem teljes, hiányosságok vannak a finanszírozásban, és előfordul, hogy nem rugalmasan alkalmazzák a nemzeti és helyi hatóságok a szabályokat, illetve késedelmeket engednek meg. Nem elég elegendő ismerettel rendelkezésre, tudatosság, illetve együttműködés nem megfelelő. Az állampolgárok csak 11%-a tudja, hogy mi is az a Natura 2000. És az irányelvek végrehajtásához a Natura 2000-en kívül is cselekvésre van szükség. Tehát gondolom senki nem fog meglepődni, hogy ilyen feltételek mellett a biodiverzitási stratégia, tehát ez a 2020-as cél valóban veszélyben forog. Ennek a teljesítése veszélyben forog. Mindannyian tudják azt is, hogy a legnagyobb lélegzetvételű nyilvános konzultáció, amelyet a bizottság valaha indított, több mint 552 ezer választ kapott, és nagyon széles volt a bizonyítékok skálája a fitness check értékelésekor. A biztosok kollégiuma 2016. december 7-én tartott vitát, és ekkor döntött a fitness checkről. A ebből is lehet látni, hogy eh, milyen nagy jelentőségű ez a téma. A vita az eszmecsere végkövetkeztetése ugyanaz volt, mint amit az érintettek, a parlament eh, elmondott, hogy ezeket az irányelveket nem nyitjuk meg újra, mert ezek megfelelnek a céljuknak. Nem ez a probléma, tehát nem a jogszabályjal van a probléma, hanem a végrehajtással, tehát a végrehajtást jelentősen javítani kell. És ezért annyira fontos mindez, mert nagyon sok eszköz van a biodiversitási stratégiában, a nemzetközi egyezmények, a CITES, a madarakról szóló, aztán ugye a fenntartható növekedés, a kap kizöldítése, és ugye a madár és élőhelyvédelmi irányelvek, és így tovább, kulcsfontosságú eszközök és ezeknek az irányelveknek a végrehajtását tehát, ahogy mondtam, erősíteni kell, mert csak így tudjuk visszafordítani a negatív tendenciákat, amelyekről beszámoltam a biodiverzitással kapcsolatban. Tehát úgy döntött a bizottság, hogy nem nyitjuk meg újra ezeket az irányelveket, azonban cselekvési terve dolgoz ki, amely a végrehajtás javítását célozza. Ennek a célja az, hogy kihasználjuk a jogszabályokban rejlő valamennyi lehetőséget az egészséges ökoszisztémák megteremtésére, amelyek az emberek, a természet és a gazdaság hasznára is vannak. A cselekvési terven keresztül hozzá kell, hogy járuljunk az EU biodiverzitás stratégiájához, és ugyanakkor az irányelvek koherenciáját javítanunk kell a tágabb, átfogóbb társadalmi-gazdasági célkitűzésekkel. Ahogy mondtam, a körkörös gazdaság, az energiaunió, a milleniumi célkitűzések, és így tovább, tehát ezekhez igazítva, ezekkel együttműködve sokkal hatékonyabb, ambiciózusabb végrehajtásra van szükség, jobb eredményeket hoz majd ez, hogy a biodiverzitás célkitűzéseket tudjuk teljesíteni. Nos, négy fő építőköve van a, ennek a cselekvési tervnek, tehát négy fő terület, amelyen a bizottság elindul. Először is a cselekvési terv a négy fő prioritással fog foglalkozni, amelyeket a képernyőn is látnak. Először is meg kell erősíteni a szabályok végrehajtását, illetve a azt, hogy a politikai szféra sajátjának érezze ezeket. A második célkitűzés az, hogy a társadalmi-gazdasági célkitűzésekkel jobb legyen a koherencia, illetve hogy az útmutatás is meglegyen, több és jobb útmutatás legyen. A harmadik a Natura 2000-be való befektetés megerősítése, illetve a szinergiák kihasználása a többi EU finanszírozási eszközzel. A negyedik pedig a kommunikáció, tehát hogy bevonjuk a közvéleményt és az érintett szereplőket. Most itt csak olyan cselekvésekre utalunk, amelyeket az elkövetkezendő két évben kell megtenni, 2019-ig, tehát ez nem befolyásolja a kapjövőiről folytatott vitát, illetve az MFF-et, tehát most csak erre összpontosítunk, milyen konkrét cselekvéseket lehet megvalósítani a két irányelvvel kapcsolatban, annak érdekében, hogy ezeknek a végrehajtását javítsuk. És az önök engedelmével, akkor kitérek ezekre a lépésekre, a négy blokkon haladnék. Kezdjük tehát először a szabályok betartásának az erősítését, illetve a politikai eh, tudatosságot, azt, hogy eh, sajátjának érezze, érezze a politikai szint is ezt. Az első a hálózatok kiépítése, kiteljesítése, gondolok a tengerítésségre, tehát ezt csak akkor lehet hatékonyabbá tenni, hogyha az érintett tagállamok befejezik a hálózat kiépítését, a, tehát a tengeri területeken és a szárazföldi területeken sokkal jobb a helyzet. A második dolog, ugye 27 ezer e, ilyen helyszín van, a Tura 2000 helyszín, 1 millió négyzetkilométerről van szó, ez gyakorlatilag az EU területének majdnem 18%-a, de ezek közül csak a fele rendelkezik menedzsment tervvel. És ez komoly hiányosság, tehát gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő menedzsment tervekkel rendelkezzenek ezek a Natura 2000 parkok, helyszínek, mert sajnos nem megfelelően irányítják őket, pláne, hogyha nincsen ilyen terv. A következő, erősítsük a szabályok betartását, ösztönözzük ezt, és emlékeznek, hogy én voltam már önöknél korábban is. Megköszönöm az elnök asszonynak a támogatást, illetve a képviselőknek a támogatást a korábbi kezdeményezésünkkel kapcsolatban is. Tehát a Natura 2000-et be kell venni, ugye, ahogy ezt megtettük az irányelvekben, el kell kezdeni dolgozni a jó gyakorlatok cseréjén, az EIR keretei közé ezt beépíteni, a biogeográfiai folyamatokkal foglalkozni, azért, mert a kihívások közösek. Az is nagyon fontos, hogy a fajokra és élőhelyekre vonatkozó cselekvési terveket továbbfejlesszük, illetve az érintett felek rendelkezésére álló platformokat is az eszmecserére. Tudják, hogy az EU-ban is előfordul, vannak olyan állatfajok, nagy ragadozók, amelyek az emberrel konfliktusba kerülnek, ilyenkor párbeszédre van szükség, több tájékoztatásra és azzal, hogy egy, arra, hogy együtt dolgozzunk. Végül pedig szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy gondolkodunk egy olyan kezdeményezésről, amely a beborzókkal foglalkozik. Ez a Cancún CBD miatt ennyire fontos. Nagyon fontos az EU számára foglalkozni ezzel a kezdeményezéssel, tehát a beporzókat érintő kezdeményezéssel. Most van ez politikai szinten. Az lenne az alapgondolata, hogy az egyik legfontosabb problémával foglalkozzunk, ugyanis a beporzók száma, rovarok száma nagyon komolyan csökken. A második blokk az a végrehajtást célozza, hogyan lehet sikeresebben végrehajtani a jogszabályokat. Az állapot felmérésből az látszik, hogy az engedélyezési eljárásokat közül az intelligensebbeket kell használni annak érdekében, hogy a társadalmi gazdasági célkitűzésekkel kéz a kézben lehessen előrelépni. De egyébként támogatásra is szükség van, mert kiderült, hogy nagyon sok országban elég nagy a kavarodás, nem tudják, hogy mit lehet, mit nem lehet, pontosan mit írnak elő a szabályok, a fajok védelme, és így tovább. Tehát egy-két alapdolgról tájékoztatni kell jobban kell tájékoztatni a tagállamokat. Azt is el tudom mondani, hogy ezt az útmutatást egyébként online is elérhetővé tesszük, méghozzá az összes Európai Uniós hivatalos nyelven azért, hogy eljussunk a 28 tagállam valamennyi állampolgárahoz. Egyébként is már több mint 29 dokumentum elérhető, és ezeknek a terjesztéséről is szeretnénk gondoskodni, de konkrét útmutatást is szeretnénk készíteni fontos kérdésekben. Emellett megpróbálunk még további támogató mechanizmusokat kidolgozni, szakértői tanácsadás, képzés a hatóságoknak, a, különösképpen az engedélyezési eljárásokról. A tagállamokban járva én sokszor tapasztaltam azt, hogy hiányzik ez a tudás, tehát nem ismerik ezeket a folyamatokat megfelelően. A hatóságokkal tehát együtt kell működni, és ezt a képzési lehetőséget biztosítani. A technológia persze nagyon fontos szerepet fog játszani, az adatokhoz való hozzáférés, Kopernikus, a műholdak, és úgy tovább, tehát hogy amiket föllőttünk, még két ilyen van már, és ezzel jobban tudjuk nyomon követni, hogy mi történik a ezeken a helyszíneken, és hatékonyabban lehet majd kezelni is a Natura 2000 parkokat, területeket. Végül, de nem utolsó sorban az is nagyon fontos, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásainak az értékét építsük be a tervezésbe és döntéshozatalba. Ez is egy újabb kezdeményezés, amelyet most értékelnek ki. Reméljük, hogy majd szerepelni fog a cselekvési tervben. A harmadik blokk következik, a Natura 2000-be való befektetések megerősítése. Hát nagyon sokat beszélhetünk ugye a képzésről, a menedzsmentről, de ha a finanszírozást nem kezeljük megfelelően, akkor soha nem lehetünk sikeresek, sosem leszünk sikeresek. Nagyon sok finanszírozás elérhető egyébként különböző programok alatt. Tehát ugye a regionális fejlesztéstől kezdve mondhatnám a halászati alapot, vagy a vidékfejlesztési alapot, és szerintem nagyon sokat lehet tenni, hogyha a szinergiákat kihasználjuk ezen finanszírozási források között, és így tudjuk garantálni, hogy jobb eredményeket érjünk el a biodiverzitás megőrzése terén. Az is a javaslataink között szerepel, hogy megbízható mutatókat dolgozzunk ki a környezet tel kapcsolatos kiadások nyomon követésére, tehát hogy ezt hogyan veszik figyelembe az egyes programokban. Emellett szeretnénk további mechanizmusokat is kidolgozni a Natura 2000 finanszírozás támogatására, úgy, hogy a magánszférát is bevonjuk. Vannak olyan kezdeményezések, amelyek a, a természetes tökefinanszírozási eszköz, vagy például a földterület gondnokság, amelyen keresztül lehet nem mozgósítani, lehet mozgósítani a magánszférát is. Természetesen a stratégiai befektetések támogatása, a természeti területek helyreállítására, illetve a zöld infrastruktúra megteremtésére szintén nagyon fontos tehát össze lehet ezt kapcsolni, ugye zöld folyosók, zöld infrastruktúra lenne meg nagyon fontos eszköz ez. És végül, de nem utolsó sorban, ezen a területen azt is bejelenteném, hogy szeretnénk javasolni, hogy a life alapon belül, ugye tudják, hogy itt három nagy terület van, környezetvédelem, ék, ö, természet és éghajlat. Szeretnénk növelni a költségvetést a Natura és Biodiverzitás alprogram esetében. Tehát ugye itt nem a közös agrárpolitika, agrárpolitikáról lenne szó, ez egy külön program, és ezért ide további összegeket szeretnénk tenni. Az utolsó blokk a kommunikáció, illetve az érintettek bevonása és a közvélemény tájékoztatása. Ahogy elmondtam, ugye nagyon kevés állampolgár tájékozott a Natura 2000-rel kapcsolatban. 99%-uk támogatja az EU környezetvédelmi politikáját, és minden ö, gyakorlatilag a két harmaduk szeretné, hogy az EU többet tegyen. Idén ugye a Natura 2057. évfordulója, illetve a LIFE program is a születésnapját ünnepli május 21-én lesz ez. Az Európai Parlament támogatásával szeretnénk majd egy ilyen Natura 2000 napot megteremteni, és akkor eseményeket szervezni, a parlament támogatásával üzenetet küldeni az állampolgároknak, a választókörzetekbe, hogy támogassák a természetet, a Natura 2000 területeket, és így tovább. A fiatalok, az állampolgárok bevonása jelentős, nagyon sok mindent lehet tenni, talán nem teszünk eleget, együtt a parlamenttel többet érhetnénk el a Natura 2000 díjakat is odaítéljük, ugye a legjobban gondozott menedzselt Natura 2000 területeknek, és az ENVI szakbizottságnak a támogatását és segítségét a kiértékelésben megköszönjük. A kulturális örökséggel való kapcsolat is nagyon fontos. Ugye a következő év, a 2018-as, az Európai kulturális örökség, a kulturális örökség európai éve lesz, és ezt is szeretnénk kihasználni, összekapcsolni a kettőt, a helyi, illetve a regionális hatóságokat is bevonni. A régiók bizottságát szorosan be lehet ebbe vonni. Az egyik kihívás, amelyel szembenézünk a végrehajtáskor, az az, hogy ugye a helyi szinten dolgozzunk a helyi és regionális hatóságokkal együttműködve, tehát a platform gondolata ez, hogy a régiók bizottsága is tudjon támogatást nyújtani az önkormányzatoknak. Szeretném azt is kiemelni, hogy mennyi fontos, mennyire fontos a szolidaritás, tehát lesz egy ilyen biodiverzitási fellépés a LIFE támogatásával, a LIFE program támogatásával, és fiatal önkénteseket kérünk, akik a Natura 2000 területeken dolgoznak, tehát a önkéntes, az Európai Uniós önkéntesek is részt vesznek a munkában. Persze mindebből semmi nem valósul meg, illetve nem működik jól az önök támogatása nélkül, tehát az önök támogatása elengedhetetlen. Gondolom, látták is a az előadásomból, hogy a négy blokkban felsorolt témák az Európai Parlament állásfoglalásában is szerepeltek már 2016. februárjában. Tehát az önök állásfoglalása ösztönözte a mi munkánkat, de én szeretném még tudni, hogy vannak-e ezen kívül egyéb javaslatai, gondolataik, olyan témák, amelyeket szeretnék, hogy a bizottság figyelembe vegyen. Nos, mik a következő lépések? Ez az utolsó diám. Szeretnénk tehát egy cselekvési tervet létrehozni, és utána konkrét lépéseket megvalósítani, nem csak üres szavak, absztrakt fogalmak, fejlesztések, hanem konkrét lépések. A biodiverzitás ugyanis veszélyben van, és ezért nagyon világosnak kell lenni, precízen kell fogalmazni, és gyakorlatiasnak kell lenni. A céldátum megvan, bevonni a helyi önkormányzatokat, regionális önkormányzatokat, tagállamokat, európai intézményeket és az érintetteket. A jelenlegi ütemterv a cselekvési terv elfogadására a jövő hónap vége, tehát április végéig, aztán május 15-én indítanánk be jelentenénk be a Natura 2000 napot, és szeretném, szeretnénk, hogyha az Európai Parlament részt tudna venni ezen az eseményen, június 6-án egy konferencia lesz, ahol a cselekvési tervet bemutatjuk, megvitatjuk az érintett szereplők részvételével természetesen, tehát meghívjuk azokat, akik a végrehajtásban érintettek. Lehet, hogy a parlament is talán meghallgatást szervezni a témában. Mi most azt szeretnénk, hogy a sok-sok eszmecsere után, a sok-sok vita után, az irányelvekről, természetről térjünk rá sürgősen a cselekvésre. A gyakorlatban mindenki aggódik az éghajlatváltozás miatt, és még nem tudtuk kommunikálni azt, hogy a biodiverzitási stratégia végrehajtása mennyire sürgős. Az éghajlatváltozás és a biodiverzitás gyakorlatilag ugyanannak az érmének a két oldala. Sokkal többet kell tennünk nemzetközi szinten is, de Európai Uniós szinten is. És éppen ez annak az oka, hogy itt vagyunk, és az önök támogatását kérjük, a gondolataikat, javaslataikat várjuk. Különösen akkor, ugye most, amikor a terv véglegesítésénél tartunk, hogy sürgősen áttérhessünk a gyakorlati végrehajtásra. Így tudjuk valóban javítani a helyzetet. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, főigazgató úr. Azt hiszem, nagyon pozitív hatást kelt az ön által elmondottak jó része, és látjuk, hogy mennyire tudatában van annak font, a fontos együttműködésnek a parlamenttel, hogy tudasítsuk a polgárokban is a biodiverzitás jelentőségét. Alaposan meg fogjuk nézni ezt, és köszönjük szépen a javaslatát, és bízunk abban, hogy együtt ünnepelhetjük ezt a nagyszerű programot, amely többletértéket jelent európai szinten is most pedig a kollégák kapnak lehetőséget, hogy hozzászóljanak és felvessenek ötleteket. Florenc úr az első. Parancsoljon. Főigazgató úr, nagyon hálás vagyok azért, hogy eljött. Azok közé tartozom, hmm, inkább ne nyissák meg ezt az irányelvet, javítani kell ezt az irányelvet, az világos, de egy dolog nagyon fájt ma, ezt el kell, hogy mondja. Itt takes two for tango, ketten kellenek a tangóhoz, ugye a polgárokat, a, a politikusokat kérik, eh, hogy mindenki segítsen. Van itt még egy partner, a gazdák. Én magam is, nálam is van egy ilyen FFA terület, és, eh, és eh, ki szól bele, nekem én gazda is vagyok, és én döntök valójában, vagy pedig a járási vezető. Most nem mondom, hogy mindent meg kell csinálni, amit a gazdák kérnek, mert táborról sem erről van szó, de most azért megmondom konkrétan, mire gondolok. Minden FFA területen követelnek egy minimális távolságot. Vannak országok, amely, amelyek 70 métert jelölnek ki az FFA körül, aztán vannak nagyon okosak, akik ezer métert jelölnek ki. Aztán utána meg is duplázták a területet, a városok, a községek egyáltalán nem képesek arra, hogy több száz métert, több száz métert biztosítsanak, mert éppen szeretnének tornacsarnokot építeni az iskolákhoz. Tehát jó lenne, ha összehasonlíthatók lennek a szabályok. Van itt egy jó példa itt, amit a holland kolléganő nyilván izgazol majd de hát ez szinte teljesen tilos a vadászás Hollandiában, de nálam alsó rajna vidékről, tehát a szomszédországból átrepülnek Hollandiába a vadludak, és azt mm, tönkretehetik a holland kertészeket, mert átrepülnek, és tényleg jártam ott, láttam, és nekem pillanatnyilag nyugtom van. Hát, hát persze az én kertészeim örülnek, de hát a holland kertészek meg kétségbe esnek. Ugyanez vonatkozik egyébként Franciaországra is. Vagyis összehasonlítható eszközökre van szükség. Én nem állítom most, hogy mindent könnyíteni kell, nem azért mondom ezt, de ha nem hasonlíthatók össze a szabályaink, akkor nem tudunk a gazdák elé állni, és az FFA mellett kampányolni őszintén szólva. Itt ebből bosszúság lesz a végé. És van egy pont, amivel sok gondunk lesz, ez a kedves farkas barátunk. Én üdvözlöm a farkasokat, nem arról van szó, de amit az Európai Bizottság egyes országokban csinál, mondjuk Svédországban azt mondják, hogy, hogyan tudjuk a farkast megőrizni. Tehát a, um, vannak erre szabályok, természetesen a mi irányelvünkben, de a svédek háromszor megcsináltak. A svéd kormányról beszélek, és most az Európai Bizottság mit csinál? Kicsit durván fogalmazok, persze, fogalmaztam, és elnézést is kellett kérnem, és a svédeknek nagyon fura válaszokat küldtek. Elolvastam, azt gondolom, hogy ezt tartsák szem előtt. Jártam Szerbiában a vadászok elnökeként, és a szerbek azt mondták nekik, figyelj ide, a kedves barát, hogyha az Európai Bizottság előír dolgokat, ahogy mondjuk egyes európai államokban megteszik, például a farkas ügyében, de mondom, én üdvözlöm a farkas, nincs az, akkor nem lépünk be. Ettől is függ ez a flóra-fauna habitat irányelv átültetése Ferbiában, az egy külön kérdés még. Tehát azért ne túlozzunk, ne menjünk túl messzire szerintem. Kedves kollégák, két perces szabályt be kell tartatni mert nagyon hosszú a hozzászólók listája. Ezzel le is zárom egyébként egyben a listánkat. Ha van-e még, aki hozzá akar szólni? Gerbrandi úr és Mila asszony, Görling asszony. Jó rendben. A következő hozzászólónk pedig Linz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyakorlatilag minden további nélkül csatlakozhatok Florenc kollégámhoz, amit ő mondott. Egyrészt üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság itt végül is elmondta nekünk, hogy milyen tervei vannak a cselekvési tervben. Én is azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy nincs szükség arra, hogy a teljes irányelvet megnyissuk, de igenis szükség van arra, hogy az iránymutatásokat, az vezérfonalakat módosítsuk, ezért még rá is kérdeznék arra, amit a második fő kihívással kapcsolatban mondott. Itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk ezeket a vezérfonalakat, az iránymutatásokat javítani, mennyire átfogónak képzelik önök a, a vezérfonalak átdolgozását, az iránymutatások átdolgozását. Az én tagállamomban gyakran merülnek fel kérdések az iránymutatásokkal kapcsolatban, és sok a bizonytalanság, hogy úgy mondjam, amikor végre kell hajtani, amikor alkalmazni kell ezeket az iránymutatásokat, és ö, ö, újra és újra hozzám fordulnak ezzel, mondom. Aztán egy általános kérdésem is van. Le tudná röviden írni nekem, hogy az eljárás hogyan is működik, hogyha mondjuk egy tagállamtól jön egy hír, hogy egy állatfajta fennmaradásának esélye javult, tehát egy pozitív változásra van szó. Önök hogyan fogadják ezt, hogyan működik az eljárás, amíg adott esetben egy státuszt megváltoztatnak a végén? Köszönöm szépen. Köszön. Piano asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is megköszönöm a főigazgató úrnak ezt az összefoglalót. Én is azokhoz tartozom, akik örülnek annak, hogy szeretnénk javítani a végrehajtást. Tehát ezeket az irányelveket nem nyitjuk meg újra, hanem a végrehajtást javítsuk egy cselekvési terven keresztül. Azonban tisztában vagyok azzal is, hogy nagyon nagy kihívással nézünk szembe. Szerintem, szerintünk ugyanis az irányelvek megfelelő végrehajtása, tehát hogy a tagállamok a gyakorlatban pozitívan megvalósítsák ezeket, egy szótól függ, ez pedig a rugalmasság. A cselekvési terv azt hiszem tanulhatna a múltból, mert ugye az irányelvek több éve már itt vannak, hát környezetvédelmi szempontból vannak változások, éghajlatváltozás és így tovább, és vannak olyan fajok, amelyek mondjuk 20 évvel ezelőtt védettek voltak, továbbra is azok, most viszont a számuk nagy mértékben nőtt, például a kormoránokra gondolok, én a halászattal is foglalkozom, és más országokból is a kollégáinkkal együttműködve foglalkozunk ezzel. Vannak olyan nagyobb ragadozó fajok, amelyek esetében a populáció száma, létszáma megnövekedett. Viszont vannak mások is, amelyek egyes országokban védettek, más országokban nem. Hogyha mondjuk vándormadarakról van szó, akkor ez így elég nehezen elképzelhető, hogy az egyik esetben mondjuk a seregét védik, a másik esetben nem. És meg kell értetni valahogy a fiatalokkal azt, hogy a biodiverzitás és a, annak védelme a mi jövőnk. Be kell, hogy vonjuk őket, tehát a, mondjuk a Natura 2000 területeket nem kezelik megfelelően, akkor ezek nem rejtenek majd semmilyen lehetőséget magukban, hanem inkább csak tiltást képviselnek. Vannak olyan országok, ahol a természetet úgy hagyják, ahogy, és a biodiverzitás az az, amit az ember beavatkozása nélkül látnak. Más országokban másképpen foglalkoznak ezzel, kulturális hagyományok miatt, eh, ahol állatenyésztést folytattak már nagyon régóta, ez inkább mondjuk a, nálunk is a déli területekre igaz, tehát eh, együtt kell ezt kidolgozni az érintettekkel, és érdekelne, hogy a bizottság mit kíván tenni e tekintetben. Köszönöm szépen. Dorfman úr. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm. Az előttem szólókat visszaigazolnám, én is helyesnek tartom. Igazgató azt mondta, 550 2000 ember vett részt a körkérdésben, és nagyon elragadtatottak volna a nato a 2000 irányelve kapcsolatban. Van-e értékelés, hogy az 552 ezer emberből hányat érintett az irányelv maga? Tehát akik olyan területeken élnek, ahol konkrétan alkalmazzák ezt az irányelvet, és hányan élnek bizonyos nagyvárosokban, amelyek a perifériás, a hegyvidékek kapcsolatban ahol mondjuk eh, hétvégén utaznak kirándulni, és nagyon jó megnézni, persze az egy másik dolog. Érdemes lenne megnézni, hogy ki mit mondott erről az egész ügyről, akkor látnánk, hogy ez a lelkesség eh, számos Natura 2000-es területen azért eh, hát nem annyira mm, alakult ki, és ez azzal függ össze, amit az előttem szóló éppen mondott. Számos területen itt nem csak egy természetes táj van, hanem évszázadok, évezredek óta kultúrtáj is van, ahol az emberek dolgoznak, élni akarnak. És ezeken a területeken általában felmerül annak az igénye, hogy a gazdaság és a védelem között egy egyensúly alakuljon ki, és hogyha belenyúlunk ebbe az egyensúlyba, és az emberek úgy érzik, hogy már nincs meg ez az egyensúly. A gazdálkodásban például korlátaik vannak, akkor nem kell meglepődni azon, hogy ez a lelkesültség a Natura 2000-es területekkel kapcsolatban már igencsak alábbhagy, és ennek az is következménye, hogy csak részben jelölnek ilyen területet. Egy olyan régióban élek, ahol éppen erről folyik most nagy vita, mert hát a gazdák például nem akarnak ebbe belemenni többet, és a nagyon fontos téma természetesen még az is, hogy elterjed nek bizonyos állatfajok, tehát zsákmányszerzőkről, de a medvéről is beszélhetnénk természetesen, és a hiúz, madarak is, ragadozó madarak is és mások is, és az emberek nem igen lelkesek, hogyha azt hallják, hogy a farkas ott van az erdőben, és adott esetben ezzel egyidőleg a gyerekeknek iskolába kell menniük. És nem értik az emberek azt sem, hogy miért nincs beavatkozási lehetőségük. Mondok egy példát erre, tehát teljesen tilos farkast vadászni, 300 állatot lőnek ki évente illegálisan. Ez sem megoldás aztán a végén, amikor az emberek azt mondják, hogy önbíráskodnak, és hát gyakorlatilag orvadászok lesznek. Ezért Florenc úrhoz csatlakoznék, szubszidiáris hatásköröket, rugalmasságot kell biztosítani a végrehajtás alá, mert ha ez nem alakul ki, akkor arra számíthatunk, hogy egyre nagyobb lesz a konfrontáció az európai szint és a helyi szint között. Még egyet mondok, aztán utána csöndben maradok. Számos európai régióban az Európai Unió Natura 2000-rel tényleg nem csak barátokat szerez, sőt, ellenségeket. Köszönöm szépen. Mindenkinek sok mondani valója van, de azért az időre figyeljünk. És mások jogait is be kell tartani. Jávor úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Keszpó úrnak is ezt a bevezetőt. Nagyon várjuk már ezt a cselekvési tervet. Ha cinikus lennék, akkor azt mondanám, hogy a legelején, amikor Vella biztos úrnak is említettük ezt a kérdést, a fitness check, az irányel fitness check itt akkor már azt megmondtuk volna, hogy akkor meg tudtuk volna mondani, hogy nem az irányelvvel van a gond. Igazából hanem annak végrehajtásával. Több mint félmillióan nyilvánítottak véleményt, azt hiszem, hogy ez még világosabban rávilágít arra, hogy a végrehajtásban keresendő a megoldás. Először is az eljárás kapcsán a cselekvési tervet hogyan kívánják tehát hogyan kívánják ezt kidolgozni, és ez általában ö, hogyan fog majd formát ölteni a második. A tagállamokat hogyan tudják arra kényszeríteni, hogy a menedzsment terveket a Natura 2000-es területekre vonatkozóan elvégezzék. Harmadik kérdés, a környezetvédelmi hatóságok és a környezetvédelmi eh, felülvizsgálatok kérdésében a Natura 2000 területek tekintetében mit tehet az Európai Bizottság annak érdekében, hogy arra kényszerítse a tagállamokat, hogy megfelelő eh, felügyeleteket hozzanak létre a tagállamokban? negyedik utolsó kérdésem, szakpolitikai integráció, tudom, hogy fogytál az idő, hadd fejezem ezt be, várhatjuk azt, hogy valamilyen átfogó ellenőrzést is végeznek, a biodiverzitás és természetvédelem kérdésének európai szakpolitikákba történő horizontális integrációját, mainstream végét illetően. És akkor utolsó utáni ötödik, a 2020-as év után hogyan tudják fenntartani ennek a pénzügyi finanszírozhatóságát? hogyan lehetne a többes pénzügyi tervben erre pénzeket elkülöníteni, úgymond felpántlikázni. Köszönöm. Thank you, madam. Köszönjük. Házinkamp asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európában csak 40 százaléka maradt már meg a biodiverzitásnak. Hollandiában már csak 15 százalék, egész egyszerűen azért, mert e, minden földet a mezőgazdasági és ipari célokra próbálnak kihasználni. A a megmaradt területek megőrzése lehet, hogy már kevés is a biodiverzitás megvédése, megőrzése szempontjából. Natura 2000 sokat segíthet helyi és regionális szinten is általában ilyen-olyan projektek céljára mindig a természet az, aki a háttérbe, amely a háttérbe szorul. Egy pragmatikus megközelítésem van nekem a természetvédelem irányába. Madár és élőhelyvédelmi irányelvekről beszélünk. Alapvetően az európai madarak védelmére gondolnak sokan, de hát a vándor madarak milliói állnak megpihenni Máltán. Máltán azon a kis szigeten, ahol aztán utána a vadászok nagy számban lövik le őket. Hiába védjük őket Európa szerte, hogyha utána a pihenőjük során sorra pufogtatják le őket Máltán. A nemzetközi madárvédelmi jogszabályokat itt vityet hánynak. A jobb végrehajtásról beszélünk, de hát a máltai soros elnökségnél jobb alkalmat nem is tudnék találni arra, hogy ezt fel ö, ö, úgy, újra felvessük ezt a problémát, hogyan beszélhet a Soros Mátai elnökség a madár élő és élőhelyvédelmi irányvekről, amikor a, a, például a vadászat most a napokban fog beindulni Máltán, egész egyszerűen véget kell annak vetni, hogy a Málta fölött átrepülő vándormadarakat sorba pufogtatják le hiába védjük a madarakat és az élőhelyüket bárhol máshol, hogyha Máltán nincsenek biztonságban Muszket miniszterelnök úrnak is írtam egy levelet, remélem ez mindenki számára elérhető lesz e-mailben. Ha majd, ha lesz válasz, akkor ezt természetesen nem megosztom önökkel. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Schreier Pirik asszony. Nos, én más irányból közelítenék ehhez a kérdéshez holland képviselőként. Részt vettem ebben az egész folyamatban Brüsszelből is nyomást gyakoroltak, azt mondták Natura 2000 ügyben, hogy persze gazdák tovább gazdálkodhatnak, ezzel nem lesz semmiféle gond. De ne felejtsük el, hogy a, a termőföld is a természetes és a természeti örökségünk része. Itt vannak például a holland gazdák, akiknek most azt mondják, eh, hogy eh, nem gazdálkodhatnak, mert a borz eh, alagutakat ezzel beszántanák, vagy veszélyeztetnék. Ezt a területet lehet persze más célra használni, vagy itt van, itt van például, amikor azt mondják, hogy, hogy a denevéreket védendő mégsem lehet itt vagy ott ezt vagy azt csinálni. Ugyanígy a halászoknak is azt mondják, hogy itt vagy ott nem halászhatnak, mert ilyen-olyan hal fajokat védenek, miközben az energiacégek bárhol építetnek óriási szélturbinákat. Jó lenne, hogyha következetesek lennénk, és nem kettős mércét alkalmaznánk ez ügyben. Súlyozni kellene itt az érdekeket, ezek között valami egészséges prioritást felállítani. Mindenkit ezért hadd emlékeztessünk erre Nézzük meg, hogy mit akarunk elérni, de ne felejtsük el a gazdákat, a helyi vidéken élő gazdákat, embereket és halászokat, hiszen hogyha őket magunkra ragítjuk, akkor tényleg tehát el, Európa ellen fordítjuk őket, a senkinek sem érdeke. Köszönöm szépen, elnök asszony! hálámat szeretném kifejezni, amiatt, hogy az Európai Bizottság a két irányából nem gyúr végül egyet, ez volt az eredeti cél, hanem inkább a két különálló irányelv megfelelő végrehajtására próbálja helyezni a hangsúlyt. Mi kell ehhez? Az, hogy legyen végre valahára egy olyan rendszerem, amely a biodiverzitást, a, a fajokat és azok élőhelyeit tényleg védi. A Natura 2000 rendszert létrehozása során arról beszéltek, hogy ez egy egész Európára kiterjedő rendszer. Kérdésem az Európai Bizottsághoz, mit tehetünk mi, hogyan segíthetjük a Natura 2000 eh, rendszer vagy hálózat működését, hogyan tudjuk azt garantálni, hogy a tagállamok a Natura 2000 eh, eh, területeket valóban tiszteletben tartják. És általában az egész folyamattal kapcsolatban is vannak kérdéseink. Tudjuk, hogy a nyilvános konzultáció terén óriási érdeklődés mutatkozott az állampolgárok részéről, de hát ez nyilván azt is jelenti, hogy nagyon magasak a várakozások. Tehát, ha tényleg félmillióan vettek részt ebben a nyilvános konzultációban, akkor nagyon magasan a léz, hogyan próbálnak felülni a feladathoz. Köszönjük. Jerner úr, köszönöm szépen. Én magam amellett kardoskodtam, hogy ezeket az irányelveket dolgozzuk át. Az Európai Bizottság úgy nőtött, hogy mégsem Nagyon sokféleképpen lehet a jelenlegi helyzetet javítani. Talán érdemes lenne nagyobb mértékben arra koncentrálni, hogy mindazok, akiknek szükségük van ezekre a jogszabályokra, és a mindennapokban alkalmazniuk kell ezeket, azok hogyan vélekednek erről. Persze nyilvános konzultációról beszélhetünk, de hogyha a választópolgárokkal találkozom, szinte leggyakrabban a Habitat, két, eh, eh, a Habitat illetve a Natura 2000 irányelvről beszélnek, egész egyszerűen nem értik, hogy ez mi ez az egész. Hallottuk most a vitában, hallottuk a bizottságtól, hallottuk azt korábban, és nyilván majd a jövőben is halljuk, hogy a tagállam, az egész adnak a kérdés, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre, hogyan szereznek ennek érvényt. De hogyha valóban ennyire nehéz a végrehajtás az irányelvek esetében, talán a jogszabály alkotóknak is el kellene gondolkoznunk. Say for example, where I live, in the... Stockholm környéki sziget csoportokon a, és a sirája az egyik leggyakoribb madár, amely mégis védettséget élvez. Aztán persze vannak okosak, akik azt mondják, hogy de van a 9-es cikk értelmében, a derogáció értelmében mégiscsak lehet. Hát de nem értem, hogyha vannak derogációk, hogyha a választók ezt hallják, hogy derogációkat kell, kivételeket kell keresni, akkor nyilván eh, elfülük azt gondolják, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Egy a természetnél dinamikusabban változó dologról nem is tudnék beszélni. Ugyanez egyébként a farkasok esetében, ott is folyamatosan változik a helyzet. A svéd kormányzat, független, hogy jobbos vagy balos kormány van, az Európai Bizottságot próbáltuk megközelíteni az ügyben, hogy, hogy legyen valami amikor mi farkasokra vadászunk, akkor az Európai Bizottság svédokra, vagy Svédországra vadászik. Ezt nagyon nehéz az embereknek elmagyarázni. Tudom, hogy a végrehajtás az egésznek a, e, az ahilles sarka, de hogyha magunk ellen fordat, fordítjuk az embereket, Európa ellen fordítjuk az embereket, akkor lehet, hogy jobb jogszabályokat kellene alkotnunk, mert folyamatosan ellenünk fordul, a saját kárunkat okozza a jó szándékkal elfogadott jogszabály. Valami nincs rendben. Köszönjük, új tema úr. Thank you very much, uh, Chair. Thank you very... Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm a bizottságnak az összefoglalót. Azt hiszem a kommunikáció a kulcs szó. És így ahogy hallgatom az eszmecserét és a kollégákat, tulajdonképpen Brüsszelre mutogatunk, aztán a tagállamokra, és nem tudjuk, hogy hol is van itt ez a rugalmasság, amire szükség lenne. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság cselekvési terve világosabbá teszi, hogy hol vannak a problémák, és hogyan tudjuk ezeket megoldani, esetleg hol találhatunk rugalmasságot. Tehát szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak ezt, gratulálok annak, hogy a, arra, hogy azért, hogy az ösztönzésemet komolyan vették, eljöttek Hollandiába is, találkoztak az érintettekkel, leültek velük egy asztalhoz, és beszéltek arról, hogy a Natura 2000-et hogyan lehet megvalósítani, és közben a társadalmi gazdasági hatásokra is odafigyelni. A gazdák, a háztartások, a vállalatok, mindenki egyetért abban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon áll, ugyanan a körül az asztal körül ül, de rugalmasságra van szükség, és akkor motiváltabbak lennének, és jobb eredményeket érnének el. Nagyon fontos ez, tehát nem mindig mutogatni kell az európai jogszabályokra, hanem önmagunkba is nézni, és megnézni, hogy mit lehet teljesíteni. Ami nagyon irritál engem, ami nem tetszik, az az, hogy sokszor a helyi önkormányzatok azt mondják, hogy hát ezt írjuk le, és azért, mert ezt, erre Brüsszel kötelez minket. Hát ez nem igaz így. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az Európai Parlament és a Bizottság is világosan fogalmazza meg, hogy van rugalmasság az érintettek esetében, tehát lehet kerekasztalokat szervezni, le lehet ülni együtt, és közösen megvitatni a problémákat. A második dolog, arról is el kell gondolkodnunk, hogy milyen ennek ezek a célok reálisak, vagy sem, amely gyakran a tagállamok is olyan célokat, célkütizéseket vállalnak, amelyek nem reálisak. Előfordul, hogy ter- meg akarjuk őrizni a természetet, vagy megteremteni olyan állapotában, ahogy több száz évvel ezelőtt létezett. Hát nagyon sok időt vesz az igénybe. A háztartások, a gazdák, a vállalatok is ö, komolyan érintettek. Ez, ez valóban reális cél akkor? Tehát, hogyha látjuk ennek a következményét nem lehet, a, akkor úgy eljárni, hogy azt mondjuk, hogy hát változtassuk meg ezt a célkitűzést, mert nem reális? A kommunikáció tehát mindennek a kulcsa. Köszönöm. Köszönöm. Ekúr következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a prezentációt. Üdvözlendőnek tartom, hogy a bizottság cselekvési tervet kíván készíteni. Itt az ideje, persze ez egy első lépés, amit helyes irányba tesznek. Az Európai Bizottság is azt mondja, hogy itt egy komoly kihívással szembesülünk, klímaváltozás, a biodiverzitás visszaszorulása, ezek természetesen a klímaváltozás következményei is egyben, a biodiverzitás visszaszorulása és következményekkel jár, itt az intenzív gazdálkodás a mezőgazdaságban, ami a természetet visszaszorítja, tönkreteszi helyenként. Itt azt hiszem tényleg van mit kezdenünk, mert itt, ha változtatni akarunk egyáltalán valamit, mert joggal állíthatjuk, hogy a gazdaság és a természetvédelem egyensúlya már rég nem tökéletes, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy az egyensúly a fejeinkben, tehát ember, természet, állatvilág, stb. Ez sem tökéletes már ez az egyensúly. Itt a házban azt hallom, hogy a gyerekeinkre nézve nagy veszélyt jelent a farkas. Hát mondjuk ki egyértelmű, ami Európában a vadászat során balesetként előfordul. Egész Európában mondom, hát ez sokkal nagyobb veszélyt jelent a vadászbalesetek tisztán statisztikailag, mint mondjuk a farkas. És hát van itt ez az összehasonlítás, hogy hányszor támadják meg az embert a cápák, és mekkora az esélye annak, hogy egy cápa megtámadja az embert, hát ennek az esélye mondjuk sokkal-sokkal kisebb, mint sem, hogy egy mondjuk például a villám csapja az embert. Na, és ugyanez a helyzet egyébként a farkas támadásokkal is, tehát tényleg ne túlozzunk, ne essünk kétségbeesésbe, ahol kockázat van, ott az ember avatkozzon közbe, de ahol tényleg nincs kockázat, vagy minimális kockázat van, vagy 0,0 pár ezerelékes kockázat van, akkor azt kell, hogy mondjam, ez azért nem a helyes megközelítés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Okkan asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Igen, csak hálás vagyok azért, hogy a többséget követik itt a bizottságban. Itt a Natura oldalára állnak, és úgy gondoljuk továbbra is, egy kicsit elkötelezettnek kell lennünk, és kell kötelezetten tervezni, ugye mi itt használjuk, miről is van szó, egyhangulag támogatjuk azt, hogy még szigorúbb legyen a Natura 2000, stb. És a, a régiók szintje, és Dorfman úr azt mondja, hogy ennek így nincs értelme, ez nem igaz. Ki képviseli az embereket? Igen, mi valamennyien azért vagyunk itt, mert képviseljük az embereket, eh? ah, de nem mindig lehet mások nevén beszélni. Mi Párizsban volt egy az a nagy gyűlés, hogy amikor az ENSZ a biodiverzitásról beszélt, az ottani egyezmény, éppen azt hangsúlyozta, hogy a biodiverzitás egy nagyon fontos dolog a klíma számára. A biodiverzitásban szerepet játszik tehát a klíma, a CO2 kibocsátás is nagyon fontos, hogy megőrizzük a klímát, és segítsünk a klímának. Ez a párizsi megállapodás, ne téveszik szem soha, hogy ez létezik, a biodiverzitás pedig hozzájárul ahhoz, hogy megvédjük a klímát, ami pedig a finanszírozást illeti. Hát mióta vagyok itt, évtizedek óta itt vagyok, és a probléma meggyőzni a tagállamokat arról, hogy fizessenek tényleg, hogy megfizessék a költségeit annak, ami történik. Amit itt tehetnénk, az az, hogy amit a közös mezőgazdasági politikába teszünk, azt nézzük meg pénzként, és ennek egy részét kötelező jelleggel költsük el, ne csak önkéntesen a természetvédelmére, mert vannak kötelezettségeink a Natura 2000 kapcsán is, ne csökkentsük. Krosztet asszony. Köszönöm. asszony, köszönöm az Európai Bizottság magyarázatát, amit az imént hallhattunk. Ez a két irányelv, a madár és élőhelyvédelmi irányelv, az európai természetvédelmi és biodiverzitás védelmi szabályozás sarokköve, e, Persze a végrehajtás terén vannak még hiányosságok, ezt nem kérdő, ugyanakkor nem szabad megkérdőjelezni magunknak az irányelveknek a fontosságát. A helyi és regionális szinten jó magamnak is volt alkalmam az irányelvek végrehajtásában részt venni. A Persze megvan ennek a költsége és a nehézsége, de ó, mégis ennél sokkal nagyobb, arányban, sokkal nagyobb előnyt hozhatnak az irányelvek. Fontos, hogy némi rugalmasságot ugyanakkor a végrehajtásban mindenképpen mutassunk a helyi sajátosságok figyelembevétel érdekében ezért az Európai Bizottságot az irányelvek végrehajtása során tapasztalt hiányosságok helyreigazítására kell felkészítenünk. Alapvetően jó irányba haladunk. A farkas kérdést már a kollega említette, az élőhely védelmi irányelv egész egyszerűen regionális sajátosságokat teljesen figyelmen kívül hagyja, ezért rugalmaság nélkül alkalmazva az irányelveket egész egyszerűen kiszolgáltatja a lakosságot, a helyeket. A francia alpokban is óriási problémákat jelent, és máshol, hiszen egyre inkább terjednek, más francia régiókban is egyre inkább megjelennek a farkasok, és ez nagyon komoly feszültségeket okoz nem lehet nyilván farkasra vadászni, csak valami nagyon különleges engedély birtokában. Ez tehát helyi feszültségeket hoz létre, arról nem is beszélve, hogy az idegenforgalom szempontjából is milyen nehézségeket támaszt az egyes területekről távol tartja a turistákat. Fontos tehát ezeket a kérdéseket végig újra gondolni, miközben ne felejtkezzünk el arról sem, hogy bizonyos fajokat, például a farkasokat azért védeni kell. Köszönjük szépen! Gerbrandi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó azt látni, hogy ebben a vitában ilyen sokan részt vesznek. Sreya Pirik asszony ö, alaptalan vágyaira most már hogyan tudna bárki ö, választ adni most, hogy elment? Egyes incidensek, elszigetelt incidensek és az összkép között mindenképpen meg kell tudnunk húzni a határt. Az európai jogszabályokban van bőven rugalmasság, és hogyha valaki keresi ezt a rugalmasságot, akkor igenis meg lehet találni a megoldást a természetjárók és a gazdák között például. Erre minden lehetőség megvan, de még egyszer nézzük a nagyobb képet. Az előző biodiverzitás stratégiáról 2011-ben kimondtuk, hogy ez teljes kudarc volt. A biodiverzitás elvesztése fennáll továbbra is. 2020-ig tartó biodiverzitás stratégiánk ugyan ezt a célt szolgálta, az ökoszisztémák helyreállítását, amennyire lehetséges. Ez azt jelenti, hogyha visszafordíthatatlan károkat nem okoztunk tudjuk a félidős felülvizsgálatból, hogy egész egyszerűen sehol sem tartunk. Pontosan ez a probléma. A biodiverzitás adja a jólétünk, a gazdaságunk alapját is. A, a, a, például a, a, talaj, a termőtalaj fenntartásában a szélsőséges időjárási jelenségek elleni harcban, vagy csak gondoljunk a beporzásra. Ennélkül egész egyszerűen a gazdaság, a mezőgazdaság, az én, mindennapi életünk kérdőjeleződik meg. Erről szól az egész, nem elszigetelt incidensekről, hanem az emberiség túléléséről. 2011-ben elfogadtuk azt a jelentést, amit én voltam a szerzője, amely az előző stratégiát értékelte és a következő biodiverzitás stratégiát lefektette egyhangulag fogadtuk itt ebben a szakbizottságban, hát akkor tartsuk magunkat hozzá. Kérdésem az Európai Bizottsághoz, a finanszírozás ügyében mikor várhatunk bármit is. Tudjuk, hogy a tagállamok ezügyben nem túl lelkesek, és az agrárpolitika tekintetében Phil Hogan biodiverzitás párti. Például az, hogy ökológiai fókuszterületeken ne használjunk nagyon durva növényvédőszereket, azt hiszem, hogy ehhez azért nem kell atomtudósnak lenni, hogy valaki felfogja, hogy ez a saját jó felfogott érdekünk. A mi döntésünkön múlik minden, ezt nekünk kell meghozni politikusként, ez nem az elszigetelt incidensekről, hanem az szélesebb összképről kell, hogy koncentráljunk. Az elnök igen, például a szabályok betartása is a mi döntésünk, ugye két percről beszéltünk. Köszönöm, elnök asszony. Egyetlen egy megjegyzésem lenne ezen a ponton. Való igaz, hogy a biodiverzitást alábecsülik ennek a fontosságát az emberek. Utcára általában nem mennek az emberek ezért ez igazából senkit nem hoz lázba egész addig, amíg el nem tűnt. Itt van például a Brexit kérdése. Tudom, hogy ez nem szigorúan nem ide tartozó kérdés, de ez egészen a Brexitig nem került napirendre, aztán most hirtelen mégiscsak ö, ott van. Úgy érezzük, hogy ez a biodiverzitásunkat hozhatja veszélybe. Nagyon jó lenne, hogyha az Európai Bizottság nagyobb erőfeszítéseket tenne annak érdekében, hogy ugye Johnny Mitchell is megénekelte már, hogy az ember csak akkor tudja, hogy mit vesztett el, ha már elvesztette azt. Ez ne forduljon elő bennünk. Köszönjük, minden asszony. Köszönöm szépen. Én is örülök annak, hogy az Európai Bizottság a két irányelv mellett kitart, és hát egy cselekvési tervvel konkrét javaslatokat is készít. A bizottságtól szeretném megtudni, hogy melyek azok a tagállamok, ahol nem hajtják végre ezt, mert vannak olyan tagállamok, ezt tudjuk, akik hogy nem képesek ezt megoldani a rugalmasság is szóba került az előttem szólók körében többször is. Ha jól tudom, Hollandia is használja, használ a 2000-et, mondjuk arra is, mondjuk egy Rotterdami kikötő áttelepítéséről is beszélünk, és a tagállamok nagyon különbözőképpen reagálhatnak itt. Én egy hegyvidéki térségben lakom, ezért érint engem az FFH és a Natura 2000, és újra és újra azt mondták nekünk, hogy a gazdálkodás során nem kell korlátozásoktól félni. Minden esetre meg is maradt tényleg a sokszínűség, a fajok sokszínűsége ezen a területen, ami most nekem hiányzik, hogy a tulajdonosokat nem vonják be fokozottabban ebbe a munkába, és itt a szakbizottságban őket pellengére állítják ezt. Én nem tudom tolerálni, egyébként pedig nagy nehézségeim vannak a ragadozókkal, vagy a kormoránokkal, például csodáljuk, hogyha az énekes maradok elmaradnak, hogyha varjú telepeket engedélyezünk, vagy túl sok lesz a varjú, ebben az esetben viszont rugalmasságra is szükség van maga egy mondatot engedjenek meg a nagy zsákmányszerzőkről, meg a farkasról. Nem arról van szó, hogy az embert megtámadják -e valójában. Arról van szó, hogy ott, ahol farkas van, nem lehet mezőgazdaságot művelni, az állatok elmaradnak, és ez pont azt jelenti, hogy csökken a sokszínűség. Ez egy mérlegelés kérdése, mérlegeljük, akarjuk a sokszínűséget, mondjuk a növények esetében, és az emberek, akik ezt a kultúrtájt hajlandók megművelni és megvédeni ezen keresztül, vagy pedig egyetlen állat élvez Ez az a döntés, amit meg kell hozni. Köszönöm szépen. Pitikányan asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen ami a biodiverzitás elvesztését jelenti. Ugye itt beszélünk a klímaváltozásról is, és ez, ez egy súlyos dolog, vegyük ezt komolyan. Itt az okokat már többször hallottuk a mai napon, és az igazából örülök annak, hogy az Európai Bizottság most felkészült arra, hogy jobban figyelnek majd a végrehajtásra ezen túl hogyha megnézzük a rugalmasságát. Igen, ez világos. Vegyük például a farkas esetét is, amit többször említettek. Engedélyt lehet adni a vadászatra, a kilövésre, mitől függ ez? Emberi élet van veszélyben, vagy gazdasági kérdéseket vettünk fel? Miért köt... Meg az ad... vegyük az adófizetést. Miért kötelező adót fizetni például? És vagy miért vannak egyéb eladósodás, stb. Miért avatkozunk közbe itt a pénzügyi világban? Azért van, mert valaki fizetni kell. Ha valaki nem képes a hitelét visszafizetni, akkor azt másnak kell majd visszafizetni. Erről szó a, a habitat védelme, az állatvédelem, vagy a növények védelme. Valóban, tehát ezt kell látni, hogy biztosítani kell ezt a szabályozáson keresztül. Finnországban is ezt teszünk. A politikusok úgy döntöttek, hogy, hogy igenis lehet vadászni a farkasra. Nem túl veszélyes az orgazdaság egyelőre, vagy az orvadászat egyenlőre, de a kérdésem ezek után az az Európai Bizottsághoz végre lépéseket tesznek-e, komoly lépéseket annak érdekében, hogy végrehajtsák az irányelvet, és szankcionálják azokat az államokat, amelyek ezt nem teszik meg. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Egy sor érdeklődő kérdés hallott, és azt hiszem maga a téma majdnem mindig ugyanaz volt, és ezért arra kérném, hogy kommentálja. And thank you to all the... Köszönöm elnök asszony, köszönöm minden képviselőnek. Ez a vita is megmutatta, hogy ez mennyire fontos dosszé, mennyire fontos kérdés. Nagyon sok téma felmerült, és hát egyáltalán nem vagyok meglepve, mert úgy érzem, hogy ez roppant fontos. A biodiverzitás védelme, a bolygó védelme az éghajlatváltozáshoz is szorosan kötődő problématika ez. Az emberek mindennapi életét befolyásoló kérdésről van szó. Sok mindent felvetettek a képviselők, most ezekre megpróbálnék kitérni. Kit érint mindez? Hát szerintem mindannyiunkat. Ez nem csak a gazdákat, vagy a helyi közösséget érti. Mindenkit érint a biodiverzitás stratégia. Éppen ezért most először az Európai Unió történetében először több mint fél millió polgár reagált, küldött be kérdéseket és véleményt azt mondták, hogy nem akarják meggyengíteni az irányelvet, nem akarják meggyengíteni a rendszert, a, a főként, hogy ilyen rengeteg munkát fektettünk e, ebbe az Európai Unió szintjén. Tudjuk, hogy vannak problémák, tudjuk, hogy van probléma a végrehajtással, de hát akkor próbáljunk jó megoldásokat találni, például a management terveken dolgozzunk, működjünk együtt a helyi szervekkel, az önkormányzatokkal, de azt mondták az Európai Bizottságnak, ne csökkentsük a védelmet. A biodiverzitás elleni harc, csökkenés elleni harc iszonyatosan fontos, hogyha ezt nem vesszük komolyan, akkor annak mindannyian meg a kárát látjuk majd. Gebrandi úr szerintem teljes joggal emlékeztetett mindannyiunkat erre. Rengeteg kérdés merült fel, megpróbálok ezekre azért valahogy válaszolni. A gazdák kérdése, kikértük a véleményüket, igen, megnyugtathatok mindenkit. Nagyon kiterjedt konzultációt folytattunk a gazdákkal, a föld, és bizony a az érintettekkel folytatott párbeszéd is megvalósult. A helyi közösségeket sem hagyjuk figyelmen kívül. A termőföld tulajdonosokkal szintén egyeztetünk annak érdekében, hogy a természetvédelem és a szociális, társadalmi, gazdasági szempontok egymásnak ne mondjanak ellent. És természetesen a gazdákkal és minden szereplővel együtt kell működnünk, hiszen érdekeink alapvetően átfedik egymást, ezek közösek. A Natura 2000 és a biodiverzitás irányelvek vagy stratégiák egyik legfontosabb üzenete, hogy ezek igenis összeegyeztethetőek a gazdasági céljainkkal, az ökoturizmussal, a fenntartható gazdasági gyakorlattal. Igenis megvan a módja annak, hogy megőrizzük a biodiverzitást és fenntartható módon gazdálkodjunk, folytassunk gazdasági tevékenységet. A leg érintettebbek persze maguk a gazdák, mert minél kevésbé fenntarthatóan gazdálkodnak, annál inkább ö, rombolják ö, a számukra is legfontosabb kincset, ami nem más, mint a termőföld. Így tehát a saját jövőjüket teszik kockára. Azt hiszem, hogy egyértelműen el kell nekik mondani azt, hogy mik a megoldások ezekre a problémára. Több ö, kérdés is felmerült az iránymutatás a guidance ügyében. Nos, a Natura 2000 területek felére vonatkozóan semmiféle gazdálkodási vagy menedzsment igazgatási terv nem készült. Hiába minden ilyen menedzsment terv nélkül a fenntarthatóan nem lehet gazdálkodni egy ilyen területen. Éppen ezért kívánunk együttműködni Eh, az önkormányzatokkal, a helyi szervekkel. Ilyen menedzsment tervek, igazgatási, gazdálkodási tervek nélkül nem fog ez menni. Az nem megy, hogy csak minden második ilyen területre vonatkozóan legyen tervünk. Emellett a meglévő iránymutatásokat próbáljuk kihasználni, de a beazonosított problémákra is valahogy reagálni kell. És éppen ezért hangsúlyozom, hogy ezt a érintettek bevonásával tesszük. Ezért olyan fontos, hogy például a régiók régió régióbizottságát ennyire komolyan bevonjuk ebbe a folyamatba. Több biztos asztalára is tartozik ez a téma, de a régiók bizottságának a képviselőjét nem hagyjuk ki ebből. Én magam is jártam a régió bizottságban annak érdekében, hogy beszámoljak a kezdeményezésünkről, és elmondjuk, hogy a helyi és a regionális szintet hogyan vonjuk be ebbe az egész folyamatba. Itt, illetve ott is felmerült a rugalmasság kérdése, vagy annak a hiánya, állítólagos hiánya. Vannak, akik aggódnak amiatt, hogy túl merev esetleg a, a, a jogszabályi keret, és hogy talán inkább azon kellene dolgoznunk, hogy némi rugalmasságot, flexibilitást, elaszticitást vigyünk a jogszabályi keretbe. Szerintem a cselekvési terv kellő rugalmasságot hoz, amellett, hogy a meglévő szabályokat teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Ezt úgy lehet garantálni, hogy a jogi elvárások értelmezési tekintetében megfelelő iránymutatást nyújtunk. De ha vannak szabályok, akkor ezeket lehet értelmezni, lehet egy kisé módosítani a helyi sajátosságok igénybevételével, de figyelmen kívül hagyni nem lehet őket, ezeknek érvényt kell szerezni teljes mértékben, mert így működik egy jogrend. Dorsman úr igazgatási tervekről beszélt, hány embert érint ez? Jávor Benedek azt kérdezte, hogy a folyamatról, az egész folyamatról milyen információt tudok szolgálni. Először is a menetrendel kapcsolatban elmondtam, ha minden jól megy, a terv április végére elkészült. Tehát a jövő hónap végére. A nyilvános konzultációt lezártuk, lefolytattuk és lezártuk, most pedig készen állunk arra, hogy a cselekvési terv alapján kidolgozzuk az iránymutatást, hogyan kell esetleg azt frissíteni, napra készíteni, hogyan lehet újabb ajánlásokat, iránymutatásokat kiadni. A Pietikainen azon is utat Jávor úr mellett a felügyeletek, a felügyeleti szervek munkájára, hogyan lehet jogérvényesítést garantálni. Az irr ra egy természetspecifikus fejezetet is kidolgoztunk, és természetesen a tagállamokat, hogyha problémáik van, szívesen segítjük ebben, és bizonyos esetekben, ha erre szükség mutatkozik, hogyha az irányelveket megszegik, akkor a jogsértési eljárásokat is folytatjuk majd. Folytatjuk, mert az irányelveket nem nyitottuk újra, ezeket tiszteletben kell tartani. Tudunk segíteni, tudunk iránymutatásokat adni, de amikor egy jogszabálynak valaki eh, nem szerez érvényt, vagy azt nem tartja be, akkor nincs mit tennünk az Európai Bizottság kutya kötelessége, hogy a szerződések őreként határozottan fellépjen. Jávor Benedek azt is mondta, hogy hogyan lehet a biodiversitást mainstreamelni, 20%-os költség vetési előirányzat van az éghajlatváltozás elleni harcra. Biodiverzitás témájában semmi hasonló nincs. 2020 után, a jelenlegi többes pénzügyi keret lejárta után mi lesz? Nos, én a éves pénzügyi keret jövőjét nem tudom megelőlegezni, de a regionális alapok jelenlegi formájában is nagyon eligész sok mindent tehetünk és javíthatjuk a különböző alapok közötti szinergiát. Hogyha 2020 után politikai megállapodás lesz arra, hogy a biodiverzitás témájára vagy céljára elkülönítsünk pénzeket, ezeket megpántlikázzuk x százalékot, az nagyon jó lenne, de a cselekvési tervben nagyon komoly kezdeményezéseink vannak az elkövetkezendő évekre, nem akarjuk megelőlegezni a többes pénzügyi terv jövőjét. A farkasok, kormoránok, konkrét fajok kapcsán ezzel mit tettünk? Nos, a madár irányelv a különböző konfliktusok megoldására kínál lehetőséget. De szükség van arra, hogy a tagállamok is felelősséget vállaljanak ez ügyben, néha a helyi közösségek ahelyett, hogy a rendelkezésükre álló rugalmasságot használnák, gyakran látjuk azt, hogy Brüsszelre mutogatnak újjal. Brüsszel a hibás mindenért. Nem egyszer láttunk már ilyet. A helyi közösségekkel együttműködésben azt hiszem, hogy sokat tehetünk még ez ügyben. Szerintünk nem a rugalmasság hiánya az igazi probléma, nekünk meggyőződésünk az, hogy alapvetően a párbeszéd hiánya az hogy nem, találjuk a, nem találják a hangsúlyt a fajok védelme, illetve a helyi közösségi érdekei között. Persze, veszély ezeket a fajokat, ezért védeni kell őket, de, és egy, ez egy nagy de, a management plan, a management tervek keretében a tagállamok igenis tehetnek lépéseket akkor, amikor komoly veszély fenyegeti a környezetet, vagy a helyi közösséget, ha már itt tartunk. Tehát alapvetően ez a filozófia, hogy összeegyeztessük ezeket a célokat, ez, ez megvan. Hogy ez a cselekvési terv eh, hogyan ösztönzi majd eh, a végrehajtást? Nos, nem egy, egy restriktív végrehajtást szeretnénk, a meglévő jogi keret hatékonyabb érvényesítés, ez az, amit szeretnénk. A a méltányosság, a rugalmasság és a jogi bizonyosság. Ezek a fő szempontok. A tagállami és regionális sajátosságok témájában minden tagállam sajátosságait figyelembe tudjuk venni, ezért volt az, hogy a, a régió bizottságot bevontuk a folyamatba, és minden célunk az, hogy gazdasági, kulturális és szociális, regionális és helyi sajátosságokat igenis teljes mértékben figyelembe vegyük. A két oldalú párbeszéd, amelyeket a tagállamokkal szerveztünk és szervezünk majd, lehetővé teszik, hogy jobban lássuk az igényeket, ezeket a sajátosságokat, és így célzottabb megoldásokat tudunk találni on... A kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy mi a, mekkora lehetőség van arra, hogy a Natura 2000-nél szélesebb alkalmazása legyen ezeknek, például a vándormadarak esetében. Szerintem a Natura 2000 már az elejétől fogva egy hálózat formáját kívánta ölteni, olyan védett területek hálózata, amely az egyetlen garanciája a biodiverzitás megőrzésének. A, be, a biogeográfia az ökoszisztémák összekötöttsége, a környezetbarát infrastruktúra szerepel majd a cselekvési terben. Ez, ez hálózat alapú megközelítés itt lesz. Hújtema úr hangsúlyozta több kollégával együtt annak a fontosságát, hogy beszélnünk kell egymással a kommunikáció fontosságát. Ez a terv egyik legfontosabb fejezete kommunikáció az állampolgárokkal, az érintettekkel, a helyi szervekkel. Nos, legyünk ez ügyben őszinték, a legtöbb faj e, egyet száma csökkenőben Európában. Ez egy nagyon aggasztó kérdés, ezt komolyan kell vennünk, ugyanakkor ezt e, mindenképpen a helyi szereplők figyelembevételével, bevonásával kell tenni. Nem fogunk megijedni az előttünk álló feladattól, én is több Natura 2000-es területen jártam, beszélve arról, hogy mik a problémák és mik a megoldások. Igenis vannak olyan megoldások, amelyek előre mutatnak, meg kell találnunk tehát ezeket a, ehhezekhez a megoldásokhoz a megfelelő finanszírozást is, figyelembe véve a különböző érintettek sajátos igényeit. Auken asszony beszélt arról, hogy nem lehetne az éghajlat, a biodiverzitás és általában az ökoszisztémák egészségének a összefüggéséről beszélt, hogy a közösségi agrárpolitikában nem tudnánk erre a célra több pénzt fordítani. Nos, ez ügyben, és Gebrandi úr is utalt erre, Hogan úr teljesen támogatja ezt, a cselekvési végrehajtását a biztosok kollégiuma teljes mértékben támogatja, és az is világos, hogy a közösségi agrárpolitikával nagyobb mértékű integrációra van szükség, a közösségi agrárpolitikával nagyobb szinergiára van szükség, a rendelkezésre álló pénzeket jobban kell felhasználni, az agráriummal ezt szorosabban Eh, integrálni eh, kell, mert különben nem fogjuk tudni teljesíteni a céljainkat. De hát alapvetően ezzel most nem az a célunk, hogy a közösségekből politika hiányosságait betömjük, ez majd a kap reform keretében kell, hogy megtörténjen. Grosztet asszony elmondta, hogy sarokköve, említett, hogy sarokköve a természetvédelemnek Európában. Köszönöm, hogy megjegyezte ezt megerősítette, egyetértünk. A költséghaszon elemzésről is beszélt, nos, az egyértelmű, hogy ha nem teszünk semmit, az a leg, az lesz a legdrágább, az kerül majd a legtöbbe, ahogy azt az ikatváltozás esetében is láthattuk. Beszélt a rugalmasságról, a farkasok problémáját is említette, a farkas populáció problémáját, akik az irányelv miatt nagyon komoly feszültséget keltenek. Nos, az irányelv értelmében igenis van lehetőség arra, hogy figyelembe vegyük ezeket a sajátosságokat, igenis megvan a lehetőség arra, hogy egyes fajok vagy régiók sajátosságai tükrében lépjünk fel, kell egy menedzsment terv, egy gazdálkodási vagy igazgatási terv, ez, erre megvannak a lehetőségek, ezen persze dolgozni kell, de még egyszer biztos vagyok benne, hogy az helyi szervekkel, a régiókkal meg lehet találni a legjobb megoldást. Ezért tehát megmutathatom, hogy erre meg is van a szándékunk, hogyha szükséges, akkor mi is segítünk ebben, hogyha kell, akkor a, a régiók vezetőivel is egyeztetve megfelelő iránymutatást adva megtaláljuk a megoldást. Kebrandi úr most ment el, ami sajnálatos, mert meg akartam köszönni, hogy hozzászólt ez a témához, a biodiverzitás fontosságát hangsúlyozva. Nos, megnyugtathatnám, ha itt lenne, hogy mi is egy, az összképet tekintjük, április végére várjuk tehát ezt a tervet, ami a finanszírozást illeti, igenis meg lesz a lehetőség arra, hogy az egyes tagállamok igényeit azonosítsuk. Görling asszony említette annak fontosságát, hogy a biodiverzitás az emberek számára milyen fontos. Sokan azonban ezt természetesnek veszik. Akkor hiányzik, amikor már nincs meg. Valóban igaza van, ezért kell az érintettekkel szorosan együttműködve végezni ezt a munkát. Pietikainen is a tagállamok szerepére utalt, azt hiszem, hogy nagyjából mindenre reagáltam, ha mégis kifelejtettem volna valamit, akkor nyugodtan keresenek meg ez ügyben. Zárásképpen annyit mondhatok, hogy az Európai Bizottságnak meggyőződése, hogy ezzel tényleg javíthatunk a helyzeten, de csak akkor, hogyha együttműködünk a tagállamok, az európai intézmények, a helyi szervek, mindenkit érint a biodiverzitás, és Természetesen készen állunk arra, hogy önökkel együtt működjünk. Nem hiszem, hogy az irányelvek egy olyan merev keretet adnának, amin belül semmi mozgásterünk nincsen, nem hiszem, hogy ez lenne a helyzet. Sőt, éppen azt gondolom, hogy ez óriási lehetőség arra, hogy az emberekkel újra megtaláljuk a szót, és olyan ö, konkrét eredményeket ö, hozzunk, amelyel a bolygót és Európát védjük. Jó gazdasági lehetőségeket is rejtezze magában. Nem csak az embereket akarjuk védeni, hanem fenntartható megoldásokat is keresünk, és hát végső soron konkrét javulást hozni az európai polgárok mindennapjaiban. Ez egy olyan cél, amely mindannyiunké, közös célunk ez. Remélem, hogy a Natura 2000 sikerét nem sokára együtt ünnepelhetjük majd, a bevált gyakorlatokat megosztva egyással, és a biodiverzitás elvesztésének folyamatát remélem meg tudjuk állítani és fordítani. Köszönöm. Köszönöm szépen főigazgató úr, köszönöm szépen a kollégáknak is, nagy örömmel várjuk május 25-ét, amikor megünnepeljük Bocsánat, 21-e volt, mondja az elnök. Most pedig kedves kollégáknak köszönöm, hogy maradtak, hogy megbeszéljük az utolsó pontunkat. Ezúttal az irányelv alkalmazásról beszélünk, méghozzá 2004-es irányelv a környezeti károk megőrzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szól 2024. április 21-i rendeletről, irányelvről van szó. Jávor úrnak meg is adom a szót rögtön. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A környezeti felelősség irányelv nagyon fontos része a jogalkotásoknak. Itt a környezeti felelősség abból indul ki, hogy a környező, vagy a szennyező fizetelvet kell alkalmazni, amikor károk merülnek fel ez az irányelv nemrégben egy refit alá esett. Ugye fit for purpose, arról van szó, hogy alkalmas a szerepének betöltésére. Itt egy jelentést készítettek ezzel kapcsolatban, és közé is tették az eredményeket nem régiben, mint ami a munkát illeti az Európai Parlamentben az NV véleményt készít a Júri számára a végrehajtásról hogy az Erdét, ezt a bizonyos irányelvet hogyan hagyják végre, amely a környezeti felelősséggel foglalkozik, és ami az eredményeket illeti, a bizottság jelentése beszámol arról, hogy vannak eredmények, javulások, de azért ennek ellenére korlátozott hatással jár csak és tagállamonként nagyon jelentős különbségek vannak a sikert tekintve. Ez azt jelenti, hogy a kárfelelősségi rendszerek egy patchwork alakult kijött létre itt az Európai Unióban a különböző szabályozások miatt, ami akár alá is áshatja a közös standardek alkalmazását a különböző régiók között, és nagyobb kockázatot okozhat a környezeti katasztrófák idején. A véleménytervezetem alapján kiderül, hogy a meglévő kihívásokat kezelni kellene még hozzá rendszer szinten, és felül kell vizsgálni az irányelvet a refit gyakorlat során. Rövid távon természetesen a végrehajtási nehézségeket kezelni lehet. A több éves bizottsági munka program keretében, miközben megfelelő segítséget nyújtunk a tagállamoknak, de azért hosszú távon úgy gondolom, hogy a felülvizsgálat lehetővé tenne számunkra, hogy az alkalmazhatóságot komolyan vegyük, és az összes tevékenység kapcsán fellépjünk a környezeti katasztrófakkal szemben. Ez egy fontos lépés a tervezet kapcsán. Felszólítom a bizottságot, hogy vizsgáljuk meg az olyan katasztrofákat, amely súlyos hatással az emberi egészségre és a környezetre, és ez egyben a tevékenységek felvizsgálathatás igényli, amelyek nem esnek az ÖRD alá. És újra kell gondolnunk a pénzügyi garancia rendszert is az említett irányelv keretei között itt változtatások lehetnének a plafon tekintve és a pénzügyi garanciák esetében magas szintű ö, garanciákra van szükség bizonyos üzemeltetők esetében, és egy EU alapról is beszélünk az ipari katasztrofák esetében, és adott esetben nagy katasztrofák esetén túlléphetjük az eddigi felelősségvállalásokat. Nagyon fontos egyébként, hogy a, hogyan működnek a felügyelő hatóságok, ezt is komolyan kell vennünk. Ez előző témával foglalkoztunk ezzel egyébként a természetvédelem kapcsán, de itt az említett kárfelelősség irányelv is fontos témája, irányelvek témája ez. EU szinten egy megfelelő kapacitást kéne kialakítani, hogy segítsen, segíteni tudjon a nemzeti hatóságoknak összességében tehát várom az árnyék előadók kommentárjait és a többi képviselő kommentárjait is, és a módosítók is születnek. Április 25-e a határidő a módosítók kapcsán, és biztos vagyok abban, hogy a véleménytervezet még jobb is lehet az önök hozzájárulása révén, a javaslataik révén ez jobb lesz. Egy utolsó megjegyzést tennék, még felhívom a figyelmet arra, hogy lesz egy közmeghallgatás és a végrehajtásról az Európai Parlamentben április 11-én este a Júri Bizottsággal együtt csináljuk ezt. Ez egy jó lehetőség arra, hogy még további hozzájárulásokat is kapjunk szakértőktől, olyanoktól, akik nem tagjai az Európai Parlamentnek. Köszönöm szépen Jávor úrnak. Pietikainen kolléganő az egyik árnyék előadó, és kérem szóljon hozzá. Két perc jut. Köszönöm szépen az előadónak. Ez egy fontos sarokköve a munkáknak, a közétkárok kapcsán a tehát felelősség témája. Valakinek fizetnie kell a károknál, vagy a tulajdonosnak, vagy a használónak, vagy a jövőbeli generációknak, és akik előnyt élveznek, akár ingyen most, és mondjuk ha konkrét károkat okoznak, akkor ő nekik kell felelősséget venni. Az alapvető pontok ebben az irányelvben azt jelentik, hogy ezeket meg kell vizsgálni. Három téma van, amit szerintem szem előtt kell tartani, és amire fókuszálnunk kell a parlamentben. Az első téma, hogy milyen fellépésekre van lehetőség az Európai Bizottság javaslata szerint, és ó, az összes gazdasági tevékenységre ki kell ezt terjeszteni, tehát ami nem szán, hogyha környezeti hatásokkal jár egy gazdasági tevékenység, akkor ez ide tartozik. A második pont pedig egy olyan értelmezés, hogy a kárfelelősséget hogyan számítjuk ki, hogyan kell fizetni. Ez a legnagyobb téma szerintem. Tagállamról tagállamra változik, ez egyébként másodszor pedig a pont az, valakinek a terhet kell viselnie, és kire nem vonatkozik ez a második, a pont pedig eh, nagyon kérdéses, hogy eh, tényleg hogyan állítjuk helyre a természetet, eh, és ha nem tudjuk megtenni, akkor pedig mit kezdünk a tulajdonosokkal, a vállalkozókkal, és hogyan tudják használni a földet a jövőben, és amiközben a minőség romlott. Azt gondolom, a legközelebbi felülvizsgálatom a szankcionálási oldalt meg kell néznünk, a költségoldalt és a kompenzációs oldalt is, ami egyelőre az irányőrben nem szerepel. Köszönöm szépen. And about two minutes. I'd noticed. Köszönöm, két perc volt körülbelül, észrevettem, mondja az elnök asszony. Most akkor Andulakis úr helyett, aki a szocialisták árnyék előadója, Dali asszony fogja a véleményt elmondani, mutatni. Köszönöm szépen, elnök asszony, azzal kezdtem, hogy először is elnézést kérek kollégám nevében, mivel nem tudott ma eljönni, és megköszönöm Jávor úrnak az előadónak ezt a véleménytervezetet. A szocialista frakció a nagy ö, részével, a megfigyelések, megjegyzések nagy részével egyetért. Az a véleményünk, hogy a környezetvédelmi felelősség irányába az befolyásolja ezeket a rendszereket az Európai Uniós tagállamokban. Emellett azonban vannak fontos témák, amelyeket még mindig a tagállamokra hagynak. Tehát azt a gondolatot, hogy ugye az irányel felülvizsgálatát mielőbb végezzék el, mi is támogatjuk. Ezt annak érdekében kell megtenni, hogy a harmonizáció magasabb szintű legyen. Szigorú felelősségi szabályokra van szükség valamennyi típusú környezetvédelmi károkozás esetén, különösképpen, hogyha a kibocsátás botrányt nézzük, ezeknek a tapasztalataiból okulva az irányelvet ki kellene terjeszteni az emberi egészség, illetve a környezetet érő károkra is olyan tevékenységek miatt, amelyek még nem szerepelnek a hármas mellékletben. Végül pedig arra is gondoltunk, hogy mondjuk el lehetne gondolkodni a pénzügyi fedezeti eszközök kötelezővé tételére, azért, hogy a szennyező fizet elve mindig alkalmazható legyen. És egy utolsó megjegyzés Andrió Lakis kollégám nevében. Ő nagyon várja a közös meghallgatást a Júri Szakbizottsággal és az együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony. A meghallgatás április 11-én lesz, erre emlékeztetek most itt mindenkit, és a következő árnyék előadónk itt van, Jártem, aki asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! A luonnoksesta ja Tämä luonnoshan nostaa esille samoja huomioita kuin komission täytäntöönpanoraportti viime... Nos, bizottság a végrehajtási jelentésében elmúlt évben már elmondta, hogy a polluter pays, a szennyező fizet elvét kellene alkalmazni, és ez az, amit a következő árnyék előadói megbeszéléseken támogatni tudok. Természetesen kellemetlen, hogy vannak szereplők, akik bizonyos esetekben nem gondolják, hogy fontos vagy szükséges biztosítást kötni tudjuk pontosan, hogy mekkora különbségek vannak itt a tagállamok között az idevágó szabályozásban, ami azt jelenti, hogy a nemzeti átültetés nem igazán jól működik, legalábbis nem minden országban működött jól, ez adott esetben a know-how-val is összefügg, a pénzügyi forrásokkal, vagy nem mondjam a korrupcióval, és akár azzal is, hogy a polgárok nem igazán érdeklődnek a téma iránt. Ami pedig a definíciókat illeti a fogalom meghatározásokat, itt is léteznek, fennállnak bizonytalanságok, vannak értelmezési mozgásterek, amelyek szintén oda vezethetnek, hogy a végrehajtás különbségei a tagállamok között igen nagyok. Ezért gondolom, hogy világossá kell tenni a kérdést, világossá kell tenni az irányt, amerre elindulunk, csak nem vagyok biztos abban, hogy az EU alap ebben tényleg eredménnyel jár. Hiszen itt értékekről beszélünk, és az ezt meghaladó összegekre vonatkozna. Ez természetesen egyenlő esélyekre, elbánásokra van szükség, de egy új EU-s kezdeményezésre szükség van-e, ha bár a mostani rendszer sem működik még igazán, nem gondolom, hogy ez ténylegesen hozzájárul majd a probléma megoldásához. Ami pedig a kötelező előírásokat illeti, mi szerint a tagállamoknak közbe kell avatkozniuk egy adott kérdésben, ezt még végig kell gondolnom. Természetesen az összes kollégának azt kívánom, hogy a tárgyalások jól alakuljanak. Úgy gondolom, hogy a nemzeti jogalkotás számára kedvező, hogy az uniós szinten tudunk fellépni. Köszönöm, Köszönöm Pedicini úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Én nagyon szívesen mm, elvégeznék egy kísérletet, mondjuk megkérdezném az állampolgárokat, hogy mi a véleményük a szennyező fizetelvéről. Biztos vagyok benne, hogy az állampolgárok nagy része azt mondaná, hogy hát ez az elva gyakorlatban nem létezik, talán egy kicsi részben alkalmazzák, de nagyon nagy nehézségekkel, és a többi esetben pedig nem lehet beazonosítani a felelőst, a szennyezőt, és ezért nem lehet elérni, hogy fizessen, nem lehet felelőssé tenni. Csak 2010-ben sikerült ugye ezt az irányelvet lezárni a környezetvédelmi felelősségről, a tagállamok között nagy különbségek vannak, és 245 ilyen környezetvédelmi ö, baleset vagy probléma következett be az utána elkövetkezett, év, elkövetkezett években. Ö, Lengyelország és Magyarország volt felelős a 86%-áért ezeknek az eseteknek, a többi tagállamok pedig a maradékért. Tehát az azt jelenti, hogy az irányelv alkalmazásában nagy különbségek vannak. Most térjünk rá Olaszországra, honnan származom. Ugye azt mondják, a bizottság szerint sokkal tágabban értelmezték nálunk, mint az előírás, és ettől függetlenül ugyanebben az időszakban mégis 16 eset volt, 12 illegális hulladék lerakás a természetben, és a többi pedig a természeti erőforrásokban a károkozás. Tehát ebből a jelentésből is kiderül, hogy nem túlságosan lehetünk büszkék magunkra és még mindig ugye várunk arra, hogy akkor a szennyező fizessen. A valóság tehát az mindig más, ugye minden olasz állampolgár orra előtt történik ez az egész, és azt hiszem, hogy ha mindent felsorolnék, én nagyon sokszor megismételtem, elég egy-két példát sorolnom, Tarantó, az illegális hulladéklerakók, a tengerbe való szennyezőanyag kibocsátás, és így tovább. Tehát rengeteg példa van, nagyon hosszú a lista, és a környezetvédelmi felelősséggel foglalkozó irányelv az alkalmazandó lenne minden egyes esetben, és mégis a valóságban Olaszországban az történik, hogy aki szennyez, az nem fizet. Doblán asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a vélemény, hogy ugye azt kérjük, hogy a környezetvédelmi felelő, környezeti felelősségről szóló irányát vizsgálják felül, gyakorlatilag a globális kérdésekről szól. A környezetvédelmi károkozás az az egyik legfontosabb téma a XXI. században. Jogi és környezetvédelmi reflekcióról van tehát szó. A hagyományos felelősségről szóló mechanizmusok egyre kevésbé felelnek meg a nemzeti jogban a környezetvédelmi felelősség, környezeti felelősség kérdésének. Itt a természetről, illetve a kihívás méretéről van szó. A bizottság nyilván nem erőszakolhat rá senkire ugyanolyan szabályokat, viszont elősegítheti az EU-s jogszabályok alkalmazásával az emberi egészség védelmére, illetve vonatkozó és más jogszabályok alkalmazásával azt, hogy javuljon a helyzet. Lehetne mondjuk figyelembe venni az engedélykibocsátásokat, a kockázatokat, és nem szabad szem elől téveszteni a szennyező fizet elvét, és el kell kerülni azt is, hogy túl nagy különbségek legyenek a károkozás esetén, mert előfordul, hogy mondjuk a felelős nem tudja kifizetni a károkat, nem tudja a büntetést kifizetni, azért az nem tisztességes, hogy az adófizetők fizetik ezt meg, más forrásokat is föl lehet használni a helyreállításra. Ami pedig a definíciót illeti, hát ugye, hogy a maximális felelősségi küszöb, illetve ennek a túllépése, ezt is jól meg kell határozni, el kell dönteni, hogy ki fogja fizetni azt a részt a pénzügyi garanciából, ami a küszöb fölötti. És ahelyett, hogy egy Európai Uniós alapot hoznánk létre, nemzetközi keretekben kell fellépni ebben a témában, és ez sokkal jobban működik, és ez pedig sokkal fellép, következetesebb fellépést is lehetővé tenne olyan katasztrófák esetében, amelyek átlépnek a nemzeti hatéra, határokon. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig megadom a szót a bizottságnak, parancsoljon. Yes, good afternoon, uh, Madam Chair. Good afternoon, everybody, um, and thank you for... Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottsága uh, az irányelv keretében végzett munkánk iránt ilyen komoly érdeklődést mutat, és uh, javaslatot tesz arra, hogy hogyan tovább Jávor Benedeknek külön köszönettel tartozom, évek óta állunk kapcsolatban ez ügyben, mindig fontos számunkra, hogy egyrészt osszuk, megosszuk egymással az értelmezésünket, elemzésünket, akkor utána egy eszmecsere keretében megbeszéljük, és egy jobb megoldásokra javaslatokat tegyenek önök, amit megpróbálunk követni. Röviden összefoglalnám, hogy mi mit tettünk azóta, hogy elfogadásra került a jelentés, illetve mit kívánunk tenni a jövőben a parlamenti viták tükrében. ön azt ön is említette, nyilvánosságra hoztunk egy jelentést és egy mögöttes eh, elemzést. Nagyon fontos kérdésekre önök is utaltak, ugyanakkor azt elmondanám, hogy maga az a tény, hogy van egy ilyen felelősségről szóló eh, irányelv, ez a különböző európai rendszerek közeledését hozta magával. Volt, ahol egyáltalán semmiféle ilyen környezeti felelősségre vonatkozó jogszabály nem volt. Tehát ezekben, főként ezekben a tagállamokban azt hiszem, hogy nagyon komoly előrelépésről beszélhetünk. Ugyanakkor van, aki rámutatott arra, hogy vannak tagállamok, akik semmiféle incidensről nem számoltak be. A baj ezzel az, hogy több tagállam azt mondja, hogy nincsen szükség erre az eszközre, mert a nemzeti eszközeink ugyanezt az eredményt meghozzák. Azt hiszem, hogy most már arra kellene figyelnünk, hogy az átfogó célokat megvalósítsuk, hogy ezt most uniós eszközökön keresztül érjük el, vagy egy nemzeti rendszer kiegészítésével, ezt igazából az elemzésünk nem tudta meggyőzően eldönteni. Ezért az Európai Bizottság több fellépésre is javaslatot tett jelentésében. Ezek témájában már el is kezdtük a munkát. Egyrészt, és ezt többen említették már, Világos, hogy szükség van a végrehajtás tekintetében a gyakorlatok közelítésére. Vannak jó példák, eh, az élőhely, madár és élőhely védelmi irányelv tekintetében is előfordult ez, vannak iránymutatások, bevált gyakorlatok, ezeket kell segíteni e, elterjeszteni másodszorban, a második pillére ennek a bizonyíték alapú politika formálás. Úgy érezzük, hogy igazából nem látjuk eléggé eh, azt, hogy mi folyik ez ügyben, ezért szeretnénk eh, hogyha tisztábban, világosabban látnánk ez ügyben. Ez mindenképpen előfeltétele annak, hogy bármiféle további érdemi vitát folytassunk e Ezért örömmel számolok be arról, hogy a nemzeti szervek szakértőinek legutóbbi ülésén sikerült a tagállami szakértőket meggyőzni arról, hogy egy több éves munkaprogram hogyan nézen ki. Ez online még ezen a héten, vagy a kis jövő héten elérhető lesz. Egy konkrét úti tervet is felvázoltunk ebben. Megpróbáltuk felvázolni, hogy szerintünk miket, mit kell tenni a jobb végrehajtás érdekében. A pénzügyi szempontok szempontjából több tagállamban is már vannak működő rendszerek, de hát a nyilvánosságra hozott tanulmányokból is kiderül, hogy ez milyen nehéz helyzet. Az Impel-lel tehát tagállami szakértők egy hálózatával működünk együtt annak érdekében, hogy próbáljunk javítani a helyzeten. A környezetvédelmi végrehajtási jelentés, amely egy igazi átfogó eszköz, Nos, ez tulajdonképpen utal arra, hogy mik a megoldandó problémák, illetve hogy a pénzügyi biztonság szempontjából mi az, ami, amit tehetünk. Úgy érzem, hogy ez a végrehajtás tekintetében a javulás biztosításának az egyik fontos eszköze. Zárásképpen még annyit hadd mondjak el, hogy szerintünk nincs itt az ideje hogy magát az irányelvet dolgozzuk, mert javult a helyzet, és a meglévő eszközzel is bőven van még javításra lehetőségünk. Jávor Benedek javaslatai tekintetében szerintem a, szerintünk a jelenlegi irányelv keretében is meg lehet ezek legnagyobb részét valósítani. de elvi szinten nem ellenezzük azt, hogy hosszú távon esetleg változtassunk, a Jábor Benedek is említett, hogy vannak rövid és hosszú távú szempontok. Az európai parlament egy meghallgatást is rendez, majd ezen természetesen részt veszünk, mert roppant kíváncsian várjuk a különböző szakértői véleményeket ez ügyben. Szerintünk a további párbeszéd kiváló alapját jelentheti ez, hiszen rövid és hosszú távon kell egyszerre gondolkodnunk annak érdekében, hogy az eredetileg megállapodott, elfogadott célokat hosszú távon együtt elérjük. Köszönjük vissza a szót Gyávor Benedeknek, az előadónknak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tényleg csak villám gyorsan. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a vitához. A legtöbb kérdésben többé-kevésbé azt hiszem konszenzus van közöttünk, vagy legalábbis nagyon sok ügyben egyet tudunk érteni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon konstruktív munka alakul majd ki a kollégákkal. Lehet, hogy nem a lássuk, mik a legizgalmasabb témák. A financial security, tehát a pénzügyi biztonságot garantáló rendszer, most ezt a vitát nem fogom újra nyitni, majd az árnyék előadó üléseken szerintem beleugrunk a közepébe ennek a részletes vitának, hogy szerintem eh, miért van szükség egy ilyen rendszerre, és hogy a jelenlegi irányelv keretében ez miért nem valósítható meg, és miért érzem úgy, hogy az irányelvet e tekintetben felül kell vizsgálni, hogy egy hatékony pénzbiztonságot garantáló rendszert állítsunk fel, európai szinten ráadásul azért, mert a környezeti kockázat minden európai polgár számára egyforma, és azért is, mert ez fontos a cég számára is, hogy ugyanolyan teher, terhet rakjunk a vállukra. A környezeti károk nagyon gyakran határon átnyúló jellegűek, tehát hogyha nem egy európai rendszerben gondolkodunk, akkor fennáll a kockázata, a veszélye annak, hogy az eltérő rendszerek, különböző eltérő tagállami rendszerek nagyon sok problémát teremtenek. Az elnékelő adókkal biztos vagyok benne, hogy kiváló lesz majd az együttműködés, várom a módosítókat, a javaslatokat, biztos vagyok benne, hogy a végtermék mindenki számára elfogadható és támogatható lesz. Köszönjük! április 11-én a Júrival közösen tartunk meghallgatást. A módosítók benyújtásának a határideje június 8-a lesz a következő ülésünk. Tehát bocsánat, jó, április 28-a, ez 11 eh, órakor, ezt kicsit már néztem, a következő ülésünk eh, pedig április 10-én kerül sor. Mai ülésünket eh, lezárom, mindenkinek szép estét!